propose de prendre place. Bien, je vous propose tout d'abord, si vous en êtes Nos, azt javaslom, hogy fogadjuk el a napi rendet változtatás nélkül. Mindenki egyetért, jó? Köszönöm szépen. Néhány közlemény következne. Van tolmácsolás, normál rendszerbe, kivéve az észt, lett és máltai nyelv kivételével tehát. Második pont Rendkívül is ülés lesz október 17-én 15-18 óra között, hogy fogadjuk éves megbeszélő Jacqueline Meglé professzort, aki az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek a megbízott igazgatója. A harmadik közlemény látogatók csoportja Németországból, Német Vöröskeresztől most jönnek be éppen, üdvözlöm őket. Ők itt lesznek, vagy 40 percig a megbeszélésünk közben. Végül pedig a missziókkal kapcsolatban, missziók vautákkal kapcsolatban új tagállamok léptek be 700 millió, 698 millió ö, kredit erejéig ingyenes kredit, amelyet meg kell vizsgálnia a bizottságnak. A bizottság véleményt fog mondani fél éven belül. Új kormány van Dániában, a választások következtében ide Oken, szocialista politikus, Sven Oken lánya, utóbbit jól ismertem, aki környezetvédelmi miniszter, Asir Kraga az egészségi egészségügyi miniszter, néppárt, és Martin Lidegard a klímaakció miniszter a radikális párból. Utolsó információ, Lina Heck, kollégánk, európai parlamenti képviselőt, svéd környezetvédelmi miniszterré nevezték ki. Gratulálunk neki. Nos, ennyi a közleményekről. Harmadik pont, kérem, hogy fogadják el az alábülések jegyzőkönyvének jegyzőkönyvét május 23-25, június 14-15, ha nincsen ellenvetés senki részéről, akkor köszönöm szépen. Áttérünk most pedig az első lényegi napi rendi pontra, mármint az Európai Uniónak a polgárok szolgáltában álló űrstratégiája felé. Taterella úr az előadónk. Kérem, tessék, meg is kapja a szót. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Április 4-én a bizottság bemutatott egy közleményt, amelynek a címe az Európai Uniónak a polgárok szolgálatában álló űr, űr stratégiája felé. Véleményt kell mondanunk erről. A, az illetékes a, az ITRE szakbizottság, azt hiszem elfogadhatjuk ezt a dokumentumot. A bizottság a továbbiakban kis és kizofrén módon, ha szabad így kifejeznem magam, érvénytelenítette a GEMES programot, amely a több éves finanszírozásról szólt. Mit is jelent ez? A bizottság a több éves költségvetésében nem kap kap eh, arra a lehetőséget, hogy a eh, GEMES-t finanszírozza, már pedig ez az egyik zászlós hajó a projektek közül. Ki fogja akkor ezt finanszírozni? A tagállamok. Ezeket szólítják fel, eh, hogy finanszírozzák és 843 millió eurót kell adjanak évente, 5 milliárd euró kell összesen kijöjjön a programnak. A bizottság eme ö, javaslata szerintem hibás. Ezt ki kell mondanunk. Határozottan szembe kell szállnunk ezzel. Úgy vélem, hogy nagyon határozottan egyhangulag azt kellene kimondjuk, hogy ezt nem fogadjuk el, és a bizottságnak taktikát kell váltania. Kérem, hogy egyhangú legyen a vélemény a bizottságban. Kérem a szakbizottságot, hogy ezt támogassuk. A GEMES finanszírozása újból jöjjön be. Különben arra kell jutnunk, hogy a bizottság nem hajlandó finanszírozni a saját programját. Ez azoknak hajtaná a vizet a malmára, akik azt mondják, hogy a bizottság a GEMESZ és más tudományos projekteket nem képes finanszírozni. A mi parlamenti szakbizottságunk szinte naponta foglalkozik ilyen kérdéssel. Környezetvédelmi kérdéssel, klímaváltozási, széndioksziddal kapcsolatos kérdésekkel. A GEMES program nagy mértékben hozzájárulhatna a megoldáshoz, nem csak környezetvédelmi szempontból. Szeretném azt is aláhúzni, hogy milyen fontos a biztonság, Európa biztonsága, határaink biztonsága, a tengerek felügyelete. És olaszként pontosan tudom, miről van szó, a franciák, spanyolok ezt nyilván megértik. Elég a földközi tengerre gondolni, és már is tudjuk, hogy a GEMES program jobb kapcsolatot eredményezne az afrikai országokkal. Nyilvánvaló, hogy az afrikai kontinens nem tud ilyen projektet finanszírozni. A GEMESZ lehetővé tenné, hogy nagy együttműködés alakuljon ki. Ezért, ha bár egyetértek, a szöveg többi részével szeretném, hogy a GEMESZ programot a bizottság finanszírozza. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen a az összefoglaló bemutatást. Pródi úré a szó. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek azzal, amit Tatarella kollégám megállapított. Kihangsúlyoznám, hogy más részletek is vannak itt, vagy inkább eh, azt a szerepet hangsúlyoznám, amelyekkel eh, az űrinfrastruktúra az európai politikában rendelkezik. Szeretnék utalni más szempontokra is, eh, tehát például a környezeti összefüggésekre. A Galileo program, például a Cézár programot is támogatja, ez pedig az európai légi közlekedési program. Ez körülbelül a káros hatású gázok kibocsátásának 15%-os csökkentését is jelenthetné. Lehetséges lenne az is, hogy a repülőtereket egy kicsit fel lehetne szabadítani a túl nagy légi dugóktól. Tehát ezeken a dolgokon el kellene gondolkoznunk. Az európai, problém, az európai politikára gondolok. Az egésznek nagyon nagy kihatásai vannak azon műholdak helyzetére is, amelyek a kommunikációnkért felelősek. Így még messzebbre mennék, mint amit Tatarella kolléga mondott. Tehát itt nem csak javaslatokat kellene tennünk, hogy ez a GMS program finanszírozása óriási, fontos, nagyon sok politikai területen. Itt van például a üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának a megállítása, amivel összefügg a klímaváltozás enyhítése is. Azonban egyidejűleg utalnék arra, hogy az erdővédelem, főleg a trópusi erdők védelme is nagymértékben összefügg ezzel a programmal. A jelenlegi műhold infrastruktúra az európai infrastruktúra része is. És véleményem szerint itt eléggé sok rossz kezdeményezés van. Itt nem az egyes tagállamoktól kellene a finanszírozást kérni, hiszen ezek a műholdas rendszerek európai infrastruktúrát jelentenek, és ezeket Európai Uniós szinten hozzák létre. Tehát a finanszírozásnak is véleményem szerint európainak kellene lennie. Emlékeztetnék arra, hogy mit hallottunk a közleményekben Strasbourgban múlt héten. Azt hallottuk, hogy bátornak kell lennünk. Én a kollégáim egyetértését kérném ahhoz, hogy sokkal erősebb kifejezéseket használjunk, hiszen itt az európai infrastruktúráról van szó, európai űrstratégiáról van szó, és nem tagállami stratégiáról. Igen, válságban vagyunk, de az ilyen infrastruktúrák nagyon jó példát mutatnak arra, hogy milyen programokkal lehetne befektetéseket generálni, hiszen a befektetések szükségesek. És a befektetések alapjával a saját jövőnket építjük. Sokkal bátrabbaknak kellene lennünk a befektetések tekintetében, azokra a befektetésekre gondolok, amelyekkel az európai infrastruktúrát és a jövő generációk sorsát erősítjük. Így esetleg a gazdasági válságból is gyorsabban és jobban kilábalhatunk a befektetéseknek, európai befektetéseknek kellene lenniük, bátor befest, befektetéseknek, ambíciózus, nagyra vágyó projekteknek. Ezek a programok nagyon fontosak. A válság közepén is. Köszönöm szépen, kére szót az intézem kérdésemet. Nem. François Gostet. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden fogok hozzászólni. Szeretném támogatni az előttem felszólalókat. Fontos, hogy a finanszírozás biztosítsuk ehhez a programhoz. Nem csak rólam van szó. Mások is beszéltek már erről a múlt héten. Szó volt a Gardinier jelentésről. Az európai polgári biztonságról. A Föld megfigyeléséről, a klímaváltozás következményeiről. Szeretnék visszatérni az európai ipari politikára. Nem lehet beszédeket mondani arról, hogy az európai ipari politika milyen legyen, és hogy ipari bajnokaink legyenek, hogyha ezek után nincsen megfelelő költségvetés az ilyen projektre. Különösen fontos, hogy az Európai Bizottságnál, a tanácsnál, a kollégáknál, a közvetési bizottságban hassunk oda, hogy erre legyen finanszírozás. Ez nélkülözhetetlen. Külön nem vagyunk koherensek saját beszédeinkkel, márpedig most koherensnek kell lenni, és jó szándékkel. Guszter. Elnök, köszönöm Gosztet asszony. Kár Schlitter. Yeah, I would like just to... Csak annyit szeretnék mondani, hogy hallottam, amit Pródi kolléga és a több is mondott, hogy ez mennyire hasznos, de azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog volt, amit társfinanszírozni kellett volna az iparnak, és most már tudjuk, hogy a Galileo nagy részét katonai célokra fogják használni. Úgy gondolom, hogy szükséges az, hogy a tagállamok fizessék ki a Galileo katonai részét. A katonai költségvetésünkben, mert én nem vagyok hajlandó katonai felszerelésekre európai pénzt szánni. Tehát amennyiben az űrt katonai célokra használják, akkor ezt a tagállamok költségvetéseiből fizessék, és ne európai költségvetésből. Az európai űrpolitikában pedig ne szorgalmazzuk a katonai kihasználást. Merci pour euh, la... Köszönöm szépen. Gözeles úr a bizottság nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság jegyzi az elhangzott megjegyzéseket a különböző hozzászólások során. Szeretném aláhozni, hogy mivel az április 4-i közlemény vitájáról van szó, Nincsen inkoherencia eme közlemény és a későbbi június 29-i közlemény között, amely a több éves finanszírozásról szól. Az április 4-i közleményben a GEMESZ projekt fontosságát elismeri a bizottság, 29 június 29-én szintén elismeri ezt, csak arra is felé a figyelmet, hogy meg kell finanszírozni más ö, projekteket is. A Galileo száz százalékig európai program, a GEMES teljesen más ö, ö, program. Nem mond egy magának ellent a ö, bizottság a két közleményben. A, egy munkabizottság foglalkozik ezzel, és ö, próbálja megtalálni a megoldást. Köszönöm szépen. Monsieur le rapporteur, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose? Kívánja az előadó hozzáfűzni valamit? Köszönöm szépen. A bizottsághoz fordulnék, hiszen szeretnék válaszolni az elhangzottakra. Igen, vita van hiszen egy közleményben egy oldalnak tartják, ezt a másikban pedig nem találnak megfelelő finanszírozást. Igen, ez tényleg vitás. Köszönöm szépen, szeretnék emlékeztetni arra, hogy holnap 18 óráig lehet beadni a módosítókat az MV 27. október a plenáris pedig 2011. December, decemberében ötödik napi rendi pont. Örömmel üdvözöljük Danszett úrat éves eszmecsere az ügynökségével, és ö, ö, be fogja mutatni az éves jelentést. Dancet úr, kérem, akkor jöjjön ide.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 Elnök asszony, tisztelt képviselők, nagy örömömre szolgál, hogy ma a Helsinki ECH nevében felszólalhatok az Európai Vegyi Ügynökség nevében. És szeretnék a 2010-es helyzetről beszámolni, hogy milyen tapasztalataink vannak, hogy milyen kihívások vannak előttünk, utána pedig eh, számos területen kérném majd eh, további támogatásukat. Ez pedig eh, elég időt hagy majd nekem, hogy a kérdéseiket is megválaszolhassam. Először is a tavalyi eredmények. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy egy ilyen sikeres év után ismét önök előtt lehetek. Hiszen az Európai Unió a biztonságos vegyszerek tekintetében világelső. Amikor tavaly találkoztunk, a legnagyobb teszt előtt álltunk. Ez volt az első REACH bejegyzési határidő. Amikor Európában a legveszélyesebb vegyi anyagokat be kellett jegyeztetni. Emlékszem, hogy gratuláltak nekünk, hogy milyen sikeresek voltunk a határidő betartásában. Hiszen egy hónappal később is ugyanilyen sikeresek voltunk. 2010 utolsó hónapjai alatt csapatom és önmagam megnéztük megfigyelőként, mint a folyón úszó kacsák, hogy milyen eredménye volt a munkánknak. Azt láttuk, hogy úgy nézett ki az egész, mint említettem, a kacsa, aki nyugodt állatnak tűnik a víz felszínén, azonban pedálozik keményen a víz alatt. 25 ezer aktát állítottunk össze a legveszélyesebb vegyi anyagokról, ezen kívül 3 millió notifikációt készítettünk veszélyes anyagokról. Tavaly elmondtam, hogy készek vagyunk, az IT rendszerünk is kész volt, de mindig fennáll annak az esélye, hogy valamilyen váratlan probléma bekövetkezik. De szeretném elmondani, hogy az ügynökségünk, a tagállamokban dolgozó kollégáink és az Európai Bizottság, illetve a vállalatok felnőttek a kihíváshoz, és elérték az első állomást azon az úton, amely a biztosabb Európához vezet. Hálás vagyok önöknek, és köszönöm gratulációikat. Nagyon fontos volt minnyájunk életpályája alatt, hogy ebben a nagyon fontos vállalkozásban eh, ilyen szerepet játszottunk. És ezt soha nem fogjuk elfelejteni. Természetesen nagyon fontos volt a közvélemény támogatása is. És eh, ez vonatkozik az igazgató tanácsunkra Múlt héten volt egy igazgatótanácsi megbeszélés, és nagyon fontos stratégiai döntés született az EKA jövőjét illetően. A jövő évi programunkat nem sokára publikált formában is megtalálják. Ezen kívül utaltunk olyan érdekonfliktusokra is, amelyek fontosak lehetnek ezen bizottság számára. Mindenképpen igyekszem megfelelni elvárásaiknak itt igazgatóként. Elmondtam, hogy amennyiben az igazgató tanács is szeretné, készen állok, hogy még egyszer vezessem az intézményt. Amennyiben az Európai Unió ismét kiírja az igazgatói posztot. Most átérek a második megjegyzésemre. Mit tanultunk Tudják, hogy júniusban két jelentést tettünk közé, amely a tapasztalatainkról szól, és az elnök asszony is megkért, hogy egy picit erről szóljak. Ez az úgynevezett 117-es eh, cikk jelentések a REACH működéséről, hogy hogyan működik a REACH. A bizottságuk minden tagjának elküldtük a jelentést július elején. Az első jelentés a REACH működéséről szól, és ez az első ilyen jellegű, de nem az utolsó. Nyíltan szerettük volna felsorolni tapasztalatainkat, hogy milyen folyamatokat sikerült vezényelnünk. Ezen kívül a lehető legtágabb közönségnek próbáltuk eljuttatni a jelentést, például azoknak a vállalatoknak, amelyek érdekeltek a munkánkban, és megpróbáljuk az európai polgároknak is elmagyarázni, hogy a CLP milyen célkitűzésekkel bír. Konzekvensen 22 nyelven publikáltuk a tapasztalatainkat, ezen kívül a honlapunkon rövid videók is láthatók. az asztalaikon is megtalálhatják az aktákat, amelyekről szólok. A REACH eddig sokkal tágabb közönséget érintett, mint eredetileg gondoltunk volna. Itt a 117-es cikkes jelentés első megállapítása egyszerű. Azt jelenti, hogy a REACH működik. A kritikusok attól tartottak, hogy a REACH túlságosan is ambíciózus volt. Azt mondták, hogy túl bonyolult, nehézkes, rengeteg eh, költséget jelent a vállalatoknak, és betartatatlan határidőket ír elő. Azonban a fő üzenet az, hogy a REACH és a CLP rendelet nagyon jól működik. És eh, látjuk, eh, hogy az érintettek is jelentéseikben ezt igazolják. Itt megalapíthatjuk, hogy a főszereplők az ipar, a többi érintett, a tagállamok, az Európai Bizottság és az ügynökség nagyon jól együtt tudtak működni. 2007. júniusa óta az összes határidőt sikerült betartani. A vállalatok bebizonyították, hogy tudnak együttműködni. Gyakran óriási, több száz tagú vállalatcsoportokban, hogy megosszák egymás között az adatokat. Csak nagyon kevesen nyújtották be adataikat egyedül. Természetesen nem volt az egész egy sétagalop, hiszen egy teljesen új jogalkotási dolog mindig nagyon nehéz és kihívás, de megtanultuk a leckénket, megírtuk a házi feladatunkat és a jelentésünk tartalmazza ezeket. Például, hogy szükség van a szoros együttműködésre, szükség van a korai proaktív kommunikációra, azok között, akik együtt szeretnének regisztráltatni. Nagyon fontos az, hogy a REACH és a többi jogalkotási anyag között milyen összefüggések, e-, esetleg átfedések vannak. A legjobb gyakorlatokat is bemutattuk az első határidőtől kezdve jelenlegi tapasztalataink alapján nagyon fontos az, hogy a vállalatok stabilak maradjanak, és ennek érdekében eh, még nem javasoltunk újításokat a REACH-ben. Természetesen megfelelő dokumentáció is lesz. Azonban maradjanak a jogalkotási célok ott, ahol vannak. Így tudunk jobb minőségű anyagokat összeállítani a legközelebbi határidőig. Ez mind nagyon fontos, hogyha észreveszünk, hogy a vállalatok még nehezebbek lehetnek. Azok számára, akik kevesebb adattal rendelkeznek az említett anyagokról. A következő határidő a kevésbé veszélyes anyagok számára március lesz. És éppen ezért itt a bár, a brüsszeli REACH regisztrációs konferencián mindenkit felszólítottunk, hogy már most kezdje el az előkészületeket. Most szeretnék áttérni jelentésük második pontjára. Ez pedig az, hogy a vállalatok milyen tekintetben használtak alternatív anyagokat az állatkísérletek helyett. Itt egyszerű a képlet. A vállalatok sokkal inkább éltek az alternatív módszerekkel, és kevesebb állatkísérletet hajtottak végre. Állatkísérlet csak is legutolsó esetben volt megengedett. Több mint 700 tesztről kaptunk jelentést. Így megvannak azok az adataink, amelyek segítségével nem kell a jövőben ezekben az esetekben állatokkal kísérleteket végeznünk. Tudják, hogy nagyon fontos a vegyi anyagok emberekre gyakorolt hatását ismernünk, a mi esetünkben a rícsen belül. Egyensúlyt kell találnunk a közvélemény bizalma, a környezetvédelem és a további tesztelések szükségessége között. Ez nem könnyű. Amennyiben arra gondolunk, hogy néhány vegyi anyagnak hosszú távú káros hatása lehet. Volt egy agályunk, ez pedig az, hogy eh, hogyan, milyen szinten érveljünk az állatkísérletek, eh, illetve az állatokon történő tesztelések ellen. Általában eh, ezek az érvelések nem voltak annyira meggyőzőek, mint kellett volna. Hm, néha visszamentünk a céghez, és elmondtuk, hogy jobban igazolja, jobban érveljen, amellett, hogy miért kellett állatokat alkalmazni a tesztelésre. Ez pedig egy nagyon hosszas folyamat. Azonban szerintem jók voltak a kezdetek. Több információt kell minnyájunk kap minnyánknak kapni, hogy milyen hatása van a vegyszereknek, a vegyi anyagoknak mindennapi életünkben. Most a harmadik pontom. Az előttünk fekvő kihívásokról. A regisztrációs és notifikációs határidők után most úgy tűnhetne, hogy pihenhetnénk, hiszen a következő határidő két év múlva lesz. Azonban ez nem felel meg az igazságnak. Öt kihívásra hívnám fel a figyelmüket. Az első az, hogy az akták közül minél többet kiértékeljünk. Nagyon fontos a kiértékelés a REACH jövője szempontjából. Azt jelenti, hogy bízhatunk az egyes akták tartalmában. Azonban azt is látjuk, hogy mely vegyi anyagok igényelnek kockázatmenedzselési intézkedéseket. A REACH egy 5%-os minimális cél szab meg ebben a tekintetben. Tehát 2013-ban az akták 5%-át szeretnénk már magunk mögött tudni. Ha azt mondom, hogy uh, itt uh, egy uh, fajta vegyi anyag megítélése tízezer vagy még több tudományos információt igényelhet, körülbelül el tudja képzelni, hogy ez a munka hogyan is néz ki. Egy vállalat sem lehet biztos abban, hogy nem kerül kiválasztásra. A nagy aggodalomra okot adó anyagok beazonosítása a másik nagy kihívásunk. Itt a tagállamokkal és a bizottsággal nagyon szorosan együtt kell működnünk. Remélem, hogy begyorsul majd ezen a területen az együttműködés. Biztosítom önöket, hogy nem fogjuk lelassítani a munkát. Mind úgy érezzük, hogy szenvedély az, amivel a munkánkat végezzük. Korábban ezeknek az anyagoknak a beazonosítása csak egy olyan volt, amely a munkánkat megnehezítette. Például az első regisztrációs határidő az összes rákkéltő, mutagén és reprotoxikus anyagokra vonatkozott. Ezek az úgynevezett CMR anyagok. A CMR anyagok nagy részét nem regisztráltatták a határidőig, és nagyon sokat használnak, mind a mai napig az európai iparban. Emlékeztetnék most a tudományos fejlődésre, hiszen a világon a fejlődés nem áll meg. Az EK-nak az Európai Unióban pedig figyelembe kell vennie, hogy mik várhatók például a nanoanyagok tekintetében, az endokrin diszruptorok tekintetében, vagy pedig a vegyszerek összetételében. A negyedik kihívás az, hogy mindenkihez eljussanak az információk. Hogyha jobban informálódnak a polgárok, akkor a REACH elérte célját. Szeptember elején az ECHA már eh, publikált információt a 2010-es határidőig bejegyzett vegyszerekről. Szeretnénk több információt adni a honlapunkon is. Nagyon szorosan együttműködünk az érintettekkel, és megpróbáljuk a lehető legjobban védeni a bizalmas vállalt információt. Amennyiben a tudományos és technikai információ hozzáférhető a nagyobb közvélemény számára is, céljaink egyike. Az ötödik és az utolsó kihívás pedig az, hogy szeretnénk folytatni munkánkat. És az ötödik kihívás az önök számára is nagyon lényeges, hiszen a biocidekről születik jogalkotás az Európai Unióban. Az Európai Bizottság tudományos információi alapján elkezdtük már kikészíteni a biocid anyagokkal kapcsolatos dokumentációnkat. Figyeljük a parlament jogalkotó folyamatát, és hálásan köszönjük, hogy meghívták az EK-t, hogy a klassz jelentéstervezetről mi is vitázzunk. Kíváncsiak vagyunk, mi lesz az eredménye a holnapi biocid szóló szavazás eredménye. Már beszéltem 2010-ről, és a tapasztalatunk eddig azt mutatja, hogy Jól dolgoztunk, azonban nagyon sok kihívás elmink előttünk. Most szeretném önöket megkérni, hogy nemzeti szinten is használják befolyásukat, hiszen a REACH alapja a nemzeti és az Európai Unió közötti együttműködés. A tagállamok szerepe alapvető, nem csak a gazdaság számára, nem csak a jogalkotás alkalmazása számára, hanem a tudományos döntéshozatal számára is. Elismerjük, hogy a tagállamok nagyon nehéz helyzetben vannak, hiszen eh, a költségvetés fegyelem nagyon szigorú, azonban eh, nem szabad elfelejtenünk, hogy eh, ne felejtsük el a REACH fontosságot. Bátorítjuk önöket, hogy használják befolyásukat, éljenek vele, hogy a REACH prioritás maradjon. Másosorban szeretném még egyszer megkérni önöket, még egyszer, hogy a vállalatok körében próbáljanak tudatosító kampányokat folytatni, főleg a kisebb vállalatokat kell meggyőzni, hogyha segíthetünk, akkor ne habozzanak. Ez most nagyon lényeges a 2013-as határidő érdekében, hiszen nagyon sok vállalat akkor fog először regisztrálni. Az EKA egy hete indított egy kampányt, címe REACH 2013, lépjünk most. Nagyon sok dolguk lesz a vállalatoknak, és megkérem önöket, hogy segítsenek ebben a munkában. Végül pedig a forrásokról szólnék. A szolgáltatásainkért az ipartól díjat szedünk be. Tehát az európai adófizetőt nem terheljük meg vannak tartalékaink a bankokban, és a költségeinket az elkövetkezendő években ebből ki tudjuk fizetni. 2014-ben azonban ezek a tartalékok kimerülnek, hogy a munkánkat folytatni tus, tudjuk, minden évben forrásokra lesz szükségünk. Ez nem új, vagy nem váratlan fejlődés. És teljes mértékben megfelel a 2006-ban elfogadottaknak. Kérésem az, hogy ezt ne felejtsék el, amikor a 2014-2020-as pénzügyi keretet összeállítják. Az Európai Parlament konzekvensen támogatta a REACH-et, amely a világon a legmolermebb, leghaladóbb ilyen jellegű szabályzó keret. Így nagy mértékben segített az önök bizottsága és Haug asszony ajánlása, hogy az EKH-ban jövőre tíz új státusz nyíljon meg. A 2012-es költségvetést a tanácsal egyetértésben így tervezték. Tisztelt eh, elnökasszony, tisztelt társelnökök, hölgyeim és uraim, köszönöm önöknek, hogy lehetőségem volt megosztani önökkel tapasztalataimat, és most eh, várom megjegyzéseiket, kérdéseiket. Monsieur le directeur, je vous remercie infiniment. Köszönöm szépen ügyvezető igazgató úrnak. A beszámolott sok kérdés merül fel a kollégák részéről. Nagyon világosan mutatta be az utóbbi évek programjait, és hogy milyen teendő vár még önökre. Sok a teendő, ezt tudjuk is. Most pedig megadom a szót Szetuasi kollégánknak, ő képvisel bennünket az ügynökségnél, övi a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen Danszett úrnak, hogy eljött és beszámolt a környezetvédelmi, közegészségügy és élelmiszerbiztonsági szakbizottságnak az EGHA munkájáról. Mint ahogy rámutatott, a, az ügynökségnek a feladata, vegyi anyagügynökségnek a feladata óriási. Globális feladatnak nevezhetném. Több olyan kérdés is van, amelyet problematikusnak találok. A REACH végrehajtásával kapcsolatban. Most azonban csak egy kérdést fogok taglalni, mégpedig a bejegyzési dossziék minősége, amelyet az ipar produkál. Azt mondta, hogy javulni fog ez a minőség a következő körben. Az első öt éves jelentésben az EGHAR részéről azt olvashattuk az idén, hogy a bejegyzési dossziék nagy része, amelyet átnéztek, nem teljes információ hiányzik belőle, vagy az információ minősége nem megfelelő. Azért, hogy a, ö, az akció tényleg sikeres legyen, talán az a lényeg, hogy az rendelkezésre álló adatok pontosak legyenek. Az ipar felelőssége a megfelelő adatokat megadni. Kezdetben az ellenőrzött dossziéknak csak a fele, vagy felénél is kevesebb felelt meg a követelményeknek. Ezzel kapcsolatban két kérdésem lenne. Az elsőt mondom először. Az ügynökség mit tesz azért, hogy biztosítsa, hogy minden regisztrációs dosszié megfelelő kiigazításban részesüljön, hogyha nem megfelelő, azért, hogy az információk pontosak legyenek. Második kérdés. 5%-át nézik át a dossziéknak. a pontatlan regisztrációs dossziék magas aránya. Nem megfelelő oka arra, hogy az ellenőrzött dossziék arányát növeljék. Köszönöm szépen. Merci, Köszönöm szépen, Grosztelt asszony. Merci beaucoup, Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen az igazgató úrnak, hogy bemutatta először is ezt a mérleget, utána pedig a jövő perspektíváját, hiszen a rendeleten sok éven keresztül dolgoztunk. A következőket szeretném elmondani. A mérleget nagyon pozitívan vonta meg, nagyon örülök neki. Senki sem kérdőjelezi meg, hogy a REACH rendelet szükséges. Csak hogy, amit a terepen hallunk, az nem mindig olyan optimista a vállalatoknál. Nem a nagy vállalatokról beszélek, amelyek képesek voltak humán erőforrással, anyagi erőforrással a regisztrációs kérdés legyőzni. De sok kis és középvállalat van, amely számára a REACH rendelet óriási nehézséget jelent. Különleges problémát szeretnék felvetni. Az én választási körzetemben ez különösen fontos. A ö, parfümgyártók, desztillátorok kérdése, ö, akik komoly nehézségekkel ö, találkoznak. A REACH rendelet eme ágazatnak komoly nehézséget jelent. Ez a szabályozás a vegyi anyagokra vonatkozik, de az eszenciális olajokra is, hiszen ezek is természetes termékek. A desztillátornak regisztrációs dossziét kell benyújtania. A dosszié összeállítása legalább 150 ezer euró per anyag. Ez különösen elretentő jellegű ezért eltűnhetnek egyes növények, azért, mert nem lehet annyi dossziét összeállítani, ahány eszenciális olaj van. Tudni kell, hogy jelenleg nincsen megfelelő értékelési mechanizmus. Szeretnék emlékeztetni rá, hogy természetes anyagokról van, szóval természetben találjuk őket, és nagyon korlátozott a környezet szennyező hatásuk. Természetesen kötelező információ kell szerepeljenek a címkéken, a rincs érdek, értelmében például a levendula eszenciális olaj esetében, amelyet az ókor óta ismernek ez bekerült a nagyon toxikus kategóriába a vízi környezet szempontjából. Egy piktogram van, egy fa és egy döglött hal. Ebből áll a piktogramma. Hát ezt nehéz felfogni. Azt hiszem, hogy itt túlzás van, eltúlozták, hogy milyen hatásokkal lehet. A RIK rendelt értelmében Gazdasági kérdés is ez. Az én összavazó közvetében, ez dél-kelet Franciaország, ott van levendula termesztés. Sok KKV találkozik ezzel a problémával. Szeretnék, ha meghallanák a hangokat, és megértenék, hogy miben különlegesek. Ezzel kapcsolatban szeretném a véleményét. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Chris Davis. Mr. two... két kérdés. A dossziék értékelésével kapcsolatban. Hogyha ilyen ö, sok ö, követelmény van a kitöltéskor, akkor nyilvánvalóan vannak hibák. Az 50 százalékról derül ki, hogy nem megfelelő. De hát ö, gondolom, hogy ebből lehet tanulni. Másrészt, mi történik a, az információkkal, hogyan sikerül továbbadni ezeket az információs lánc mentén. Én nagyon pozitív vagyok, hogy cinikus is lennék. A vegyi gyáraktól én nem kapok pozitív visszajelzést a magam választó körzetében az Egyesült Királyságban. Vagy jó jel, vagy azért, mert elvesztették a címemet, vagy mert megszűntek ezek az üzemek. François Gostet tehát megjegyzés ellenére hogy senki sem kérdőjelezi meg, hogy miért van Rics rendelet. Az én országom eléggé euroszkeptikus, és a konzervatív párt kongresszusán gyakorlatilag mindenki megkérdőjelezett minden ilyen rendeletet. Bármilyen sok munkát végezek, bármilyen professzionális módon végzik. Alapvetően a REACH óriási administratív terhet ró a vegyüzemekre Európa szerte, és versenyhátrányba kerülnek ezek az üzemek a kicsi vállalatokra még nagyobb, aránytalanul nagy teher szakad. Nehéz megfelelniük az összes követelménynek. Tudom, az ördög ügyvédjeként lépek fel ezzel kapcsolatban. Elnök, köszönöm szépen, Chris Pródi úr. Dans l'autre sens Madame Klaas, si vous voulez intervenir. Klaas asszony kér szót? Ö, Pródi úrnak kínáltam szót, de hát ön is megkapja. Ehm, Köszönöm szépen. Szeretnék tanszi ügyvezető igazgatónak köszönetet mondani, hogy ellátogatott a szakbizottságunkba és szeretném aláhúzni, mennyire fontos a REACH rendelet. Hiszen a REACH rendelet gondoskodik a munkavállalóknak a védelméről és környezetvédelmi szempontból is vonatkoztatási pontot képez. Azért kértem szót, mert szeretném a kollégáimat is arra biztatni, hogy támogassák az ügynökség munkáját. Én a STOA panelnak vagyok tagja, és a STOA-ban felismertük azt, hogy bizonyos dolgokkal pontosabban kell foglalkoznunk, bizonyos fogalmakat, koncepciókat pontosabban meg kell vizsgálnunk, pontosabban kell kialakítanunk, hogy azok észszerűen legyenek felhasználhatóak az európai intézmények által. Itt gondolok például a kockázat elemzési eljárásokra. szeretnék ezzel kapcsolatban itt most az Európai Unió valamennyi ügynökségéhez fordulni és elmondani, hogy az ilyen területeken, tehát például a kockázatkezelés területén együttműködésre van szükség. Szükség van arra, hogy világosan kifejtsük, hogy miről van szó, és ennek ki kell terjednie valamennyi ügynökség munkájára. És itt egy közös álláspontot kell az ügynökségeknek kialakítaniuk. Ami a kockázatelemzést illeti, nos ezt ki kell, hogy egészítse az elővigyázatosság elvének a elmélyültebb alkalmazása. Tehát nem csak a kockázat elemzés, az elővigyázatosság is fontos. Így akkor talán egy jobb megértést lehet biztosítani a rendszer egészével szemben. Úgyhogy ez lenne az, amit én az ügynökségekkel szemben hangoztatnék, tehát az alapvető koncepcióknak világosabbá kell válni a munkában. Köszönöm szépen, elnök asszony, csak szerettem volna megbizonyosodni arról, hogy nem, hogy észrevette engem. Először is szeretnék Danszert úrnak köszönetet mondani, hogy ilyen optimista és öntudatos jelentést tett itt nekünk. Jót tett nekünk, hogy azt halljuk, hogy a RICS működik, és elmondhatjuk azt, hogy jó, rendben, kézben tartjuk a dolgokat, és a biocidek Kről is itt szó volt röviden, és természetesen ezzel kapcsolatban fölmerül itt a kérdés, hogy milyen szinergia effektusokat tudunk használni a biocidok esetében is, hogy hogyan tudjuk azon a területen e, is kézbe venni hatékony a dolgokat. Ugye holnap fogunk szavazni erről a kérdésről. Hasznos lenne tudni öntől, hallani öntől, hogy hogyan lehet ezeket az anyagokat is kezelni én el tudom képzelni azt, hogyha minden ugye egy hálózatban kerül feldolgozásra, akkor a meglévő tapasztalatokból más területek is eh, hasznot tudnak húzni, és bizonyos szinergia effektusokat, szinergia hatásokat itt ki lehet használni. Jó lenne aztán, hogyha beszélnénk kicsiket a költségekről. Ugye itt van egy éves díja a regisztrációnak, van egy első engedélyeztetési díj, és meg tudom érteni, hogyha François Grostet eh, foglalkozott ezzel a kérdéssel, és nyilvánvalóan az elejétől fogva nem lehet rögtön kijelenteni, hogy minden, ami természetből származó dolog, azt nem kell regisztrálni, hiszen az a kezdetektől fogva már elvben jó kell, hogy legyen. Ugyanakkor felmerül az a kérdés, hogy mennyiben lehet különbséget tenni bizonyos anyagok között, és a és adott esetben különböző díjszabásokat is kialakítani, abban az esetben, hogyha természetes anyagok vannak előttünk, és azokkal van dolgunk. Hogyha vannak olyan természetes anyagok, például élelmiszer adalékanyagok, amelyek más rendeletek értelmében már használhatók, például ilyen a kén, a kéndioxid, ezek engedélyezése már megtörtént más jogszabályozónak, például ezeket a konzerválásra használják, élelmiszeripari konzerválásra, hogyha e, ezeket ugyanakkor biocidként, tehát mérgező vegyi anyagként használják, akkor újból engedélyezésre van szükség, és adott esetben ez 150-500 ezer eurós költséggel is jár egy ilyen engedélyeztetési eljárás. Úgyhogy nagyon sokat segítene, hogyha itt is kihasználnánk a szinergia lehetőségét, közösen, konstruktívan beszélnénk a díjszabás kérdéséről, és a díjaknak a lépcsőzetes kialakítását is mérlegelnénk, hiszen ez az, ami igazán segít majd a kis és középvállalkozásoknak otthon nálunk. És Chris Davisnek azt szeretném mondani, hogy nagyon sokban mi magunk is hibásak vagyunk, hiszen mi a politikai területen sok mindent össze-vissza bonyolítunk, és túlzott követelményeket fogalmazunk meg. Például itt most a endokrin hatásanyagokról esett szó. ez egy olyan téma, amiről sokkal többet kellene tudnunk, mint ami a jelenlegi tudásunk, tehát Dancet úrnak egy kis utalás arra vonatkozóan, hogy nem tudom, hogy van-e esetleg azzal kapcsolatban befolyás, hogy ezen a területen is újabb szakértői vélemények szülessenek, vagy újabb tanulmányok szülessenek, Eh, és eh, hogy hogy fog eljutni a tudományos vizsgálódás a gyakorlatban alkalmazható eredményekhez, hiszen ez a gyakorlat területén működő ügynökségeknek is segítene. Egyébként pedig sok szerencsét kívánok önnek a jövőben is, hogyha lesz REACH, és lesznek új eh, kihívások, akkor remélhetőleg, hogy ezeknek meg fogunk tudni felelni együtt. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kár Schlitter. Yeah, hi, and welcome. Üdvözlöm. Három apró kérdésem van. Nemrég feltettem a kérdést, hogy hány nanospecifikus dossziét regisztráltak, azt mondta, hogy három. Ma mennyi van? Azt írja, hogy amikor észrevesz egy problémát, nem hiányoznak adatok, de azért annyira nem is korrektek. Elég sok ilyen levelet írt, és feltett kérdéseket is ebben a tekintetben. Szeretném megkérdezni, hogy a dossziék minőség általában milyen. Mondana példákat? És elképzelhető, hogy amennyiben a cégek alacsony, illetve silány minőségű jelentést küldtek, akkor a tagállamokkal együttműködve esetleg ezeket a vállalatokat jobban meg kellene nézni. Igen, azt itt, hogy 5%-ot szeretnének kiértékelni a következő időben. Látott arra példát, hogy egy tagállam megbüntetett volna egy vállalatot a pocsék jelentésért? A harmadik kérdésem itt a jelöltek listájára vonatkozik. hogy szeretné elérni a 136-os határt, és miért tart olyan sokáig a bizottságnál, hogyha tovább akar mozogni a 15-höz. Tehát, hogyha mondjuk van egy cég, kérvényezi a dolgát, a bizottság reagál. De hogyha ön javasol valamit, akkor az, mondjuk, hogy egy anyagot betiltsanak, akkor az, az nagyon sokáig tart. Tehát ez egy nagyon egyszerű folyamatnak kellene lennie. Tehát, hogyha született egy ítélet, akkor nagyon gyorsan be kellene mondjuk tiltani egy anyagot. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Anna Rosbar. Tak, formand. Der har været rigtig mange gode spørgsmål til dem indtil nu, har jeg Um... Nagyon érdekes kérdéseket hallok. És nekem is lenne néhány. Hallottuk, hogy a reach nem mindenhol ültetik át megfelelő módon. Mit szándékozna tenni annak érdekében, hogy az összes 27 tagállamban rendesen átültessék? Az európai szintű versenyhelyzet is nagyon lényeges. És az is fontos, hogy hány kő szikla áll az utunkban, amelyeken még át kell jutnunk. El tudna esetleg mondani, hogy Európában mennyivel vagyunk szigorúbbak, mint például Kínában, az Egyesült Államokban, vagy máshol? Köszönöm. Merci, Sofia Okoni. Köszönöm, Sofia Okoni. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, Danszert úr, amiért ilyen világosan beszélt. Ugyanabban az irányba szeretnék elindulni, mint kollégáim, például François Gostet, és jelezni, hogy mennyire hasznos lényegében tárgyalni ezeket a kérdéseket, mármint a vegyanyagok szabályozását. Klász asszony azt mondta, nem lehet mindent elfogadni szabályozni kell. Ez tény. Ezzel együtt vannak olyan kkv amelyek nem, jel, nem bírnak olyan szervezettel, amelyek beszerzik, interiorizálják a teljes szabályozást. A közvetvédelmi szabályozáson túl adóügyi kérdések is vannak, illetve európai direktívák, amelyeket át kell ültetni. Az európai KKV-k nem tudják egyszerűen végrehajtani ezeket a számos szabályokat. Nincs meg a megfelelő szervezetük hozzá. Egy kicsit le kellene csendesíteni ezt a játékot. Itt gondolok a szabályozásra. Kihasználni a szinergiákat, ahogy a kolléganőm mondta, azért, hogy a vállalataink versenyképességét ez ne érintse károsan. Túl sok a szabály. Nagyon jó szabályok, jobb, mint más országokban, amelyek versenytársaink, az EU versenytársai. Richard Fiber. Köszönöm. Elnök azt mondja, hogyha visszagondolok, hogy milyen vitáink voltak amióta itt a REACH téma, emlékszem még Guido sacconi is, azt hittük, hogy a világ összeomlik, majd tele volt a terem. Mindenki azt hitte, hogy Európában befutsol a vegyipar. Nem történt ez. Nem tudom, hogy milyen, milyen dolgok történtek. A Chris Davis kollégámmal is úgy döntöttük, hogy ennek a dolognak működnie kell, és most látjuk ezt a pozitív visszajelzést. Tehát ezek a problémák nem is jelentkeztek meg, nagyon sokan kételkedtünk. De szerintem mégis csak büszkék lehetünk. Azt hallottuk, hogy jó a jogalkotás, azt hallottuk most, hogy önöknek jó a munkájuk. Néha hallunk uh, problémákról, úgy hallom, hogy a nyelvi probléma, a az egyik legnagyobb probléma. Igen, már sok fordítás van, azonban sok KKV azonban még eh, örülne, hogyha jobb útmutatást kapna. Amit Krista Klass mondott, hát ez a díszedési rendszer, ez is egy olyan téma, amelyet egy kicsit eh, átláthatóban lehetne kezelni. Hiszen eh, látjuk, hogy a cégektől díjat szednek, az előbb azt mondta, hogy e, van elég pénzük, hát ezt nagy örömmel hallom, korábban e, ezt nem hallottuk, de szerintem az átláthatóság az megfinanszírozható lenne, ön azért mégsem bank. Tehát e, önnek nem takarékoskodni kell, hanem meg kellene próbálni, hogy az üzemeknek ne legyen annyira drága a szolgáltatás, és esetleg a díjakról még vitathat, vitatkozhatunk nagyon jó az, hogy a PR munkájuk intenzívebb, hiszen gyakran halljuk Európában, hogy nincsen átláthatóság, nagyon keveset teszünk, szerintem ez nem igaz, nagyon sokat tettünk most a környezetét, nagyon sokat tettünk a fogyasztókért. Ez az ön ügynökségének a feladata is, hogy az NGO-kkal közösen tájékoztassák az embereket. A PR tevékenység a munkájának jelentős része és szeretném itt proaktívan kell eh, a kommunikációt folytatni, hiszen nagyon sokan még eh, úgy gondolják, hogy eh, nagyon veszélyes vegyi anyagoknak vannak kitéve. Ezeknek az embereknek eloszlathatnánk a félelmeit is. Köszönöm. Merci beaucoup avant de... Köszönöm szépen, mielőtt, mielőtt szót adnék Danszert úrnak, hogy válaszoljon a sok kérdésre. Szeretném megadni a szót Guido Szákony úrnak, aki az EP-t képviseli az ekha igazgató tanácsában. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen önnek és a kollégáknak. Nagyon röviden fogok hozzászólni. Az ügyvezető igazgató Gerdancet nagyon gyors és tömör bemutatót tartott. Mint régi kolléga, hadd tegyek egy apró megjegyzést, hiszen ezentúl ön a vezető. A REACH rendeletet a törvényhazó alkotta. Ö, többek között én is. Ha hiba van, akkor mi vagyunk hibásak. Nem azért vagyunk itt, hogy a rendelet végrehajtásának hibáit vizsgáljuk. Úgy döntöttünk, hogy ex nihilo csinálunk egy eszközt. Csinálunk egy ügynökséget, amely a rendelet végrehajtásáért felelős nem szeretné kincstári optimizmust mutatni, de azt szeretném mégis mondani, hogy viszonylag jól zajlanak a dolgok, nem is számítottunk erre. Szeretnék emlékeztetni rá, hogy a REACH 47 irányelv fúzióját tette lehetővé. A 47 irányelv a 25 év alatt nem nagyon jól működött. A REACH lehetővé tette, hogy három-négy száz anyagot ö, kezdjünk megismerni. A regisztrációs ö, fázisok közül az első fejeződött be. Vannak olyan nagyok, amelyek Egyikeket nagy mennyiségben állítanak elő, másokat kis mennyiségben. Információim szerint 5000 anyagról van ismeretünk, ennyit regisztráltak. Azelőtt semmi nem volt. Most egy óriási eh, elektronikus adatbázisunk van. Minden információ megtalálható ott. Nagy mértékben ezen információk megjelennek. Azt hiszem, hogy körülbelül 3000 olyan anyag van, amelyhez közvetlenül ö, valós időben hozzá lehet férni. Úgy hallottam, hogy probléma van egyes dossziékkal, csak hogy. Az a benyomásom, hogy az ügynökség véleményemeket kiküldenek a ö, nem teljes dossziét benyújtóknak, lehetővé teszik, hogy ezt a dossziét kiegészítsék. A következő határidő 2013, akkorra már több ö, vállalkozást érint ez, több ö, anyagot, de kevesebb információ lesz. Kisebb tonna számra koncentrálnak akkor, minél nagyobb a, a tonna szám, annál több kell legyen az információ. Nos, az adatokat meg kell osztani, közössé kell tenni. Ez azt hiszem nagyon fontos, a bizottság is ezt kérte. Ez segíti a kkv életét. Sikerül így elkerülni, hogy ö, nekik méltánytalanul nagy legyen az anyagi és az administratív teher. A konzorciumok problémája volt a legsúlyosabb az ügynökség számára. Azt hiszem, hogy ez a probléma megoldódott, sikerült jó munkát végezni. Még a következőt tenném hozzá konklúzióként. Személyes véleményemet mondom. Szeretném átvenni kollégám meghívását, felhívását. Nagyon bonyolult a rendszer ez a vonat már elindult, majdnem kisiklott, de sohasem állt meg. Folytatta az útját a sinekem. Természetesen ez egy független ügynökség, de azt hiszem fontos nem akadályozni a menetét ennek a vonatnak, ne módosítsuk a feltételeket. Jól kezdődött ez a kísérlet, pozitív jelek vannak, még nem értük el az utazó sebességet. A dossziéknak az értékelése, az anyagok értékelése nem fejeződött be. A tagállamoknak ezért nagyon fontos szerepük van, talán nem mindannyiuk értette meg Nos, ennyi. Azt hiszem, hasznos lenne, hogy lehetővé tegyük ennek a vonatnak, hogy érje el az utazó sebességét, és ne forgassuk fel a dolgokat. 5-6 évvel ezelőtt, ahogy Sziver mondta, még a hajunkat téptük. Azt mondtuk, hogy megöljük az európai vegyipart ezzel. Ja, hát csak idézőjelben mondom, nagyon erős szavak hangzottak el. Nos, azóta megváltozott a helyzet. Sajnos sok negatív változás is volt, de szeretném arról értesíteni önöket, hogy van egy kínai rics is. Nem pont olyan, mint a miénk, de több országot megihletett a mi rícsünk. Természetesen nem tudják copy-paste módon alkalmazni ezt, de megihlette őket, hogy mi ezzel kapcsolatban eljártunk, és akartunk rendet teremteni az anyagokban. Rich lehetővé tette, hogy a vegy, európai vegyipar versenyképességét neveljük ez a vegyiparra, de a többi környezetvédelme kapcsolatos iparra is vonatkozik. Ennél köszönöm szépen, nagyon érdekes volt. Talán egy szó az ipari DZ-től, utána a környezetvédelmitől, Ancenor. Dans l'ordre que vous voulez. Mi a sorrendben? Thank you, Chair. Köszönöm. Elnök asszony, igen, egy ponthoz hozzászólnék. Volt itt egy kérdés, amelyet inkább a bizottsághoz intéztek. Tehát, hogy egy javaslatot mennyi idő alatt tudunk átültetni gyakorlatba. Tehát, hogyha az EKH-tól jön valami, akkor miért nem gyorsabb a bizottság? Nagyon örülök, hogy ezt megválaszolhatom. A technikai javaslatokból természetesen egy bizottsági rendelet tervezetet kell tennünk, és ez nem könnyű. Ez mondjuk hetekig tart. Utána a bizottságon belül általában egy hónapig vizsgálják a szolgálatok a dolgot. Ezután a technikai jellemzőkről a VTO-t is értesíteni kell. Ez is egy olyan 60 napos eljárás. Utána a idejön a Rics bizottság elé, ez is egy olyan négy hét. Szavaznak róla. Ezt elküldjük a parlamentnek, és elküldjük a tanácsnak, hogy olvassák el. Ez három hónap. És általában nem szokott kevesebb lenni. Végezetül pedig elfogadhatjuk a rendeletet ez pedig körülbelül egy-két hét, hogy a bizottsági döntés meglegyen. Tehát látja, hogy nagyon sok lépés van, ez pedig körülbelül egy évet vesz igénybe, amíg a, amíg a javaslatból itt egy tényleges határozat szülessen. Björn, köszönöm, köszönöm. Két apró megjegyzésem lenne, az egyik a nemzetközi aspektusokra, hogy egy választ adjunk a bizottság részéről is. És biztos vagyok benne, hogy Tanszett úr is boldog lesz, hogyha hozzá fűzheti megjegyzését. Utána egy általános megjegyzésem lenne arról, hogy hol tartunk. Hiszen itt különféle elképzelések vannak, de ugyanabba az irányba haladunk. Egy nagy lépést tettünk a jövő irányába. Nemzetközi aspektussal kezdenék. Mindjárt tudjuk, hogy a REACH egyedülálló a világban. Úgy gondolom, hogyha visszamegyek néhány egyéb megjegyzéshez, amelyet a biztosom tett itt önök előtt, vagy mások előtt is. Nagyon gyakran azt mondja, hogy pontosan a reach el hozunk létre egy adat bankot Európában. Ez pedig eh, versenyelőnyt jelent az európai vállalatoknak a jövőben. Nem csak arra gondol, hogy adatokat gyűjtünk az interneten, az ECHA internet honlapján, hanem hogy használjuk ezeket az adatokat. Mi Európában megtanuljuk, és a vegyiparunk megtanulja, hogy hogyan éljünk ezekkel az adatokkal. Ez pedig megadja a lehetőséget nekünk Európán kívülre is. A cégek modernizálták a saját vegyi anyagpolitikájukat, miután mi a Ricset elértük. Lehet, hogy ez nem annyira ambíciózus, itt idézőjelben mondva, de mások is elmozdulnak hasonló irányba. Egy másik dolog, amely során idézem a biztosomat, az, hogy nagy mérföldkövet értünk el a REACH alkalmazásával. Az ipar dokumentálta, regisztráltatta a vegyi anyagokat, beszámolt róla, hogy hogyan használja a vegyi anyagokat, és hogy jutnak el ezek a fogyasztókhoz. Most egy másik óriási ugrás lesz a REACH világban a bizottság, a tagállamok, az ügynökség, a tagállamok hatóságai, de olyan emberek, akik a jogalkotás más területén dolgoznak, de összefüggenek a vegyi anyagokkal, tehát legyen ez biztonsági, legyen ez környezetvédelmi. Mindenképpen adatokra szorulnak, és ezeket az információkat fel tudják használni, ellenőrizni tudják, hogy ez az információ kinek jó, hogy a saját felhasználóiknak is hasznosak-e ezek az információk, hogy a céljaink elérésében segítsenek. Vagy például a Rio Plus 20 céljainak elérésében, vagy a 2020-as célokat a fenntartató fejlődésről rendezett világkonferencián. Tehát, hogy hogyan használják a vegyszereket Európában, vagy az egész világban, és hogyan tudjuk a kockázatot csökkenteni. Köszönöm. Köszönöm szépen, igazgató úr, sok a kérdés. Egyesek túlmutatnak az ügynökségen, arról van szó, hogy ö, hogyan ö, kell megalkotni a rendeletet, és nem csak hogyan kell végrehajtani. Ahogy Zibert kolléga mondta, ha megnézzük az európai vegyipar eredményeit, kiválóak, legalábbis tavaly. Az európai biztonsági helyzetet javítani kell, ez azonban nem járul hozzá a versenyképességünkhöz fenntarthatóságot kell megcéloznunk. Nos, igazgató úr, öné a szó, és kérem válaszoljon a sok-sok kérdésre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban különböző célok vannak, és ezek között mérlegelni kell, meg kell az egyensúlyt. Hadd kezdjem az értékelés kérdésével. Először is szeretném világosá tenni, hogy egyelőre nem látjuk világosan, hogy mi az aránya a 2010-es dossziék között azoknak, e, amelyek nem megfelelő minőségűek. Az első években annyit tettünk, hogy a korai bejegyzési kérelmeket vettük, és értékeltük, megnéztük, hogy ezek megfelelőek. És azt tapasztaltuk a vizsgát alapján, hogy nem megfelelő a minőség. Most, hogy megkaptuk a most, hogy már ö, többségben vannak a megfelelő információtartalmú dossziék, és határidő előtt kapjuk meg őket, nagy részt most ö, tudjuk ö, ö, pontosítani ezt a véleményt a minőségről. És válaszolni, ö, de egyelőre teljes választ még nem tudtam adni. Hogyha nem ö, teljes a dosszié, akkor megkeressük az azt nyújtott. Az a kérdés, hogy a követelményeknek alapvetően nem tettek eleget, vagy nem megfelelő információt nyújtottak, megfelelő határidőt szabunk, és az alatt lehet a minőségen javítani. Elmondhatom, hogy ezek a döntések a tagállamok elé kerülnek vizsgálat céljából, és minden második hónapban 20, mondjuk 20 dossziét megvizsgálnak a szakértők, és véleményt mondanak, hogy megfelelő véleményt tudtunk-e alkotni ezekből a dossziékból. A vállalatok megkapják a véleményt, de megkapják a tagállamok is. A tagállamok, a felügyeleti szervek nyomon követhetik a döntések esetleges hiányosságait. Ellenőrizzük, hogy a vállalatok napra készé teszik-e a dossziét, az információt, és hogyha nem, akkor értesíteni fogjuk a ö, tagállami felügyelőti szervet, hogy a megfelelő lépéseket megtehessék. Érdeklődni fogunk arról is, hogy mi hogyan léphetünk fel. Ezzel kapcsolatban tehát nincsen félreértés. Hát, hogy többet kell megvizsgálnunk, mint az aszék 5%-a, nos, ez hosszú távon merül fel. 5%-ot mindenképpen megvizsgálunk 2013 végéig. E azután még lesz időnk magasabb százalékot megvizsgálni. Nem számítunk arra, hogy ilyen magas arányokban legyenek a nem megfelelő dossziék a következő regisztrációs időszakban a 2010-ben megkezdett folyamat 2013-ban nem fog leállni, hanem folytatjuk. ami a határidőn túli dossziékat illeti. Jelentést teszünk a bizottságnak arról, hogy mely vállalatok ö, jártak el. Így a dosszié mely része nem megfelelő a veszélyes anyagokkal kapcsolatban. Minden részletes véleményt adunk a bizottságnak, és a bizottság, amennyire tudom, önöknek még az év során erről be fog számolni. Az értékelési munka tehát folytatódik. Ami a regisztrációs kötelezettséget illeti, ahogy Grosztet asszony mondta, egyes vállalatok számára ez igen nehéz feladat. A kkv de mások is jelezték, hogy ez komoly feladat, amelyet teljesíteni kell. Megértjük, hogy ez probléma, nagyon komolyan veszük ezt a kritikát, megpróbálunk segíteni, amennyire csak tudunk, hogy el tudják végezni a vállalatok ezt a munkát. Szeretnék emlékeztetni különösen arra, hogy a törvényhozók intézkedtek a nemzeti helpdeskekről. Az ő képzésüket biztosítjuk a vállalatok adott nyelveim. A cél az, hogy a helpdeskek tudják segíteni a vállalatokat. Természetesen ez a vállalatokat nem menti fel az alól, hogy szakértelemmel rendelkezzenek. Még akkor is, hogy a KKV-król van szó. Azt hiszem, hogy ez jogos elvárás a vállalatokkal szemben hogyha egy beszállítottól veszünk vegyanyagot, akkor a beszállító kell tudja, hogy milyen anyagot ad el. Lehet, hogy nagyon veszélyes anyagot veszünk, nem képzelhető el, hogy szakértelemmel ne rendelkezik a megfelelő vállalat. Egyes vállalatok, egyes tagállamok helyesbitek, tudatára ébredtek, hogy a kkv segítségre szorulnak a dosszék összeállításában. Egyes államokban a közféra segítséget nyújt, akár társfinanszírozza is a szakértői munkát. egy hozzáférési levél megvétele szükséges az adatokhoz való hozzáférés céljából. Így lehet becsatlakozni. Ezeket a költségeket azonban csökkenteni lehet, például a közféra részvételével. A költség elkerülhetetlen, Az hozzáférési levél szükséges. Ennek az az előnye, hogy nagyon fontos információhoz lehet hozzáférni. A bizottság is elmagyarázta, hogy nemzetközi szintéren is ennek értéke van. Ez biztosítja a vegyi anyagok biztonságos felhasználását. A következő körben szeretnénk segíteni azon KKV-k munkáját, akik regisztrációt kérnek. Megpróbáljuk beazonosítani azon KKV-kat, akik regisztrációt kérnek. Megbeszéljük, hogy milyen problémájuk van, hogyan tudunk többet segíteni. Vagy a helpdesk hogyan tud nekik segíteni. Hogy 2018-ra már pontosabb tudásunk legyen, mert akkor arra számítok, hogy tömegesen jelentkeznek a KKV-k. ...2018-ban számítunk áttörésre. Ami pedig a szakértelem megtalálását illeti. Nos, általában nincs elég szakértelem. Nem csak a nagyvállalatokról van szó. A kisvállalatokra is gondolok itt. Tajáni biztos alelnök azért kérte a segítségünket ezzel kapcsolatban. Egy ö, olyan egyetemi programot készítünk, tantervet, amely az egyetemisták kollégáknak segít megismerkedni ezzel a tudással, és azzal, hogy hogyan kell a dokumentumokat összeállítani, hogy az feleljen, a dosszé feleljen meg a REACH követelményeinek. Pródi ö, úr kérdésére is válasz ez. Arról szólt, hogy közös nyelv kell a különböző szabályozók és tudományos bizottságok között, akik a kockázat felméréssel foglalkoznak. A bizottság is felismerte ezt a szükséget. A Szankó főigazgatóság illetékes egyben megpróbálja közelebb hozni a tudományos bizottságokat harmonizálni, összes, hozzásegíteni őket ahhoz, hogy harmonizálni e, tudják a e, kockázat elemzéssel kapcsolatos véleményüket, akár csak a terminológiát a különböző nyelveken. Nem csak harmonizációról van szó, és nem csak az angol nyelvről, hanem a különböző EU nyelveken megpróbáljuk harmonizálni a kifejezéseket. Nos, visszatérnék Klász asszony megjegyzéseire a díjakkal kapcsolatban. Igen, a díjak a Rics esetében komoly akadályt képezhetnek. A vállalatoknak fizetniük kell a regisztráció pillanatában ki kell fizetniük azt a munkát, amelyet végzünk a dosszié értékelés során, az anyag értékelése során, sőt, menedzsment költség, kezelési költségeket is fizetni kell a ö, politikusok dolga eldönteni, hogy éves díjat kell lefizetni, és akkor a regisztrációs költség csökken. Vagy jobb, ö, hogyha egyszeri, eseti alkalommal fizetnek. Akkor, ha rendszeres a befizetés, akkor ö, talán könnyebb a pénz felhasználásáról dönteni. Meg lehet vizsgálni, hogy mi szól a rendszer ellen és mellett. Ezt megtehetjük, hogyha ilyen igényük van. A biocidok és a REACH rendelet között meg kell találni a harmonizációt. Meg kell bizonyosodni a felől, hogy az informatikai eszközeink megfelelnek a célnak. Úgy a regisztrációra, mint a kockázatelemzésre. Ha igen, akkor a következő lépés az engedély kiadása feltételeinek való megfelelés. Nos, Éppen ennél a pontnál tartunk. Éppen ezen dolgozunk. Természetesen ez nem növelheti az engedélyezés költségét a biocidok esetében sem. Vannak generikus költségek. Ezeket megpróbáljuk a szinergia révén csökkenteni. megfelelő költségelszámolás kell, világosan kell látni, hogy mit költünk a biocidra, és mit költünk CLP-re és REACH-re. A REACH költségek nem költhető, a REACH keret nem költhető biocidokra. Ezért kell megfelelően értékelni a biocidok költségét. Azt hiszem, hogy épp ez, amin most dolgozunk. Még nem tudok végeredményt mondani. De a diak csökkenésére lehet számítani a KKV-k esetében attól függően, hogy mikrovállalatról, kisvállalatról vagy közép méretű vállalatról van szó. Szeretném pontosítani azt is, hogy ö, kaptunk ö, tehát regisztrációs, egyszeri eseti regisztrációs díjakat, de ez nem teszi lehetővé, hogy a REACH mindörökkön örökké létezzék. Most 2014-ig gondolkodunk. A törvényhozó vegyes finanszírozást tervezett az ügynökség számára. Egy részét a díjak fizetik, más részét pedig támogatás. Ez lesz a rendszer a következő pénzügyi keret során is. Kérem emlékezzenek erre, amikor a több éves keretet elemzik. Ami a jelölt listát illeti. Van egy olyan tervünk, amelyet a politikusok, a biztosok állítottak föl. Mindannyiunk számára célt tűztek ki. Megpróbáljuk el is érni. jövő év végére kb. 130 anyagnak kell lennie a jelölt listán. A következő hónapokban kiderül számunkra, hogy ez mennyire tartható. Megpróbáljuk a tagállamokat emlékeztetni a felelősségükre a munka elvégzésében. Most először lesz egy tervezési találkozó az év végén az ügynökségben, és hogy meg fogjuk kérni a tagállamokat, hogy világos célokat tűzzenek ki a több éves REACH munkájuk során. Nem csak mi leszünk felelősebbek, és a bizottság, hanem a ö, tagállamok is. Meg lesz fogalmazva a céljuk. Remélem. Igen, de még van itt a nyelvek tekintetében. Igen, itt többet kell tennünk. Megvizsgáltuk. A regisztrációkat kaptunk vissza, csatolásokat is. Megpróbálunk megfelelően eh, reagálni, hogy mit tehetünk többet. A fordítások érdekében hogy a REACH működőképesebb legyen a nemzeti szinten is. Remélem, hogy ezzel igazából mindent elmondtam. Igen? Még lenne egy kérdésem. Az igazgatótól csak szeretném eh, hallani, hogy a REACH után az európai vegyipar eh, profitált, nem profitált, ugyanolyan, tehát jobb a helyzete, vagy rosszabb, vagy ugyanolyan. Köszönöm, természetesen ez egy nagyon lényeges kérdés, és a bizottságnak kellene megválaszolnia, hiszen a bizottság foglalkozik az iparral, de természetesen mi is folytatunk tanulmányokat, és én valószínűleg a tanulmányok elkészítése után egy év múlva tudok majd válaszolni a kérdésre, de amennyire én meg tudom ítélni most, a vállalatok képesek voltak óriási számban a regisztrációra, és óriási fenyegetés volt a felhasználó ipar részéről is, hogy bizonyos anyagok eltűnhetnek a piacról. Olyan anyagok, amelyekre nagy szükség lenne. Olyan agályok is voltak, hogy az ellátási lánc is összeomlik az anyagok hiánya miatt. Megnéztük ezt a kontakt, az igazgató kontakt csoportjával. Itt az iparban érdekeltek és a bizottság tárgyaltak, de nem találtunk ilyen eseteket. Ebben a tekintetben azt hiszem, hogy az ipar képes fenntartani versenyképességét az első regisztráció költségei után. Ez, ez pillanatnyilag a véleményem most az adott időben. Köszönöm. Köszönöm, igazgató úr. Azt hiszem, hogy kimerítően válaszolt az összes kérdésünkre. Köszönöm szépen, köszönöm a őzek a munkáját, köszönöm szépen a jelentést, amely gondolom informatív volt. Most tehát azt javaslom, hogy térjünk át a napirend hatodik pontjára, az EU hív écre adott globális válaszat. a Tudják, 2009-ben a bizottság elfogadott egy ajánlást, nem egy közleményt a HIV ellen Európában. 2013-ig három fontos pont volt az alapja. Sajnos nem úgy alakultak a dolgok, mint szerettük volna szóbeli kérdést tettek fel, feltesz, átadom a szót azoknak, akik kértek Grosztelt asszony, Childers asszony követi. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon röviden. Valóban fontos, hogy újra beszéljünk erről a kérdésről, hiszen az Európai Parlament látja, hogy mi történt azóta. Szeretnék emlékeztetni rá, hogy az Európai Parlament állásfoglását 2008-ban fogadták el, kérte, hogy korai diagnózis és kezelés legyen. Ezt az állásfoglalást egy közlemény követte az Európai Bizottság rész részéről, 2009-2013-as időszakra egy akció tervet írtak. Csak hogy az a probléma, ahogy az elnök asszony is mondta, hogy az új fertőzések száma nem csökkent sem az EU-ban, se a szomszédországban. 30%-a szeropozitívak lakosságnak átlagban nem diagnosztizálják, tehát nem tudják, hogy vírushordozók e, az ECDC e, adata ez, Európai Betegség Megelőzés és Járványvédelmi Központ, tehát háromszor akkora veszélyt jelentenek, mint mások a szeropozitívokat, továbbra is későn kezdik kezelni, akkor, amikor a betegség már előre haladott állapotban van, és kisebb a hatása a kezelésnek. Új tanulmányok születnek, végkének gondolnunk, hogy hogyan kell harcolni a hív ellen. Például egy szeropozitív ö, személy, aki retrovirális ö, ö, ö, gyógyszereket ö, szed, még mielőtt szüksége lenne rá a saját betegségei miatt, 96%-kal csökkenti a vírus átadásának valószínűségét a partnerének. Tehát a korai diagnózis és a korai kezelés a szószoros értelmében élet-halál kérdése. Most fél időnél tartunk körülbelül az akciótervben. A tanács és az Európai Bizottság jobban kell végrehajtsa a prevenciós stratégiát, hiszen ö, új ö, lehetőségek vannak, és végre kell hajtani minden olyan intézkedést, amely született, és amelyet módosítottak az ENSZ közgyűlésén New Yorkban most júniusban prioritást jelentenek egyes régiók, a legérzékenyebb régiók, és vannak természetesen érzékeny csoportok is. Ezeket kell különösen védeni, sok feladat vár ránk, ez a javaslat, az ásvarás javaslat célja. Köszönöm Grosztet asszony, Schilders asszony. Yes, thank you to the rapporteur. Köszönöm szépen az előadónak. Úgy gondolom, hogy az étszel kapcsolatban nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy ne haladjunk vissza ebben az esetben, mint eh, néhány fertőző betegségnél. Tehát üdvözlöm itt az állásfoglalást. Van néhány terület, amire külön figyelnünk kell, és amelyeket említ is a jelentés. Tehát eh, vannak prioritási csoportok. Nagyon fontos, hogyha megfelelő csoportra szabott kampányokat tudnánk folytatni, és ezeket a konkrét csoportokat elérnénk a felvilágosítással. Az itt politikát az emberi jogokkal is összhangba kell hozni, ami a gyakorlatban gyakran nem így van. Az érintetteknek sokkal jobban tudatában kell lenniük, hogy az emberi jogi aspektusokat figyelembe vegyék, amikor éc intézkedések vannak. A hív étszel fertőzöttek esetében a saját környezetüket is sokkal jobban munkába kell fogni. Tehát általános megközelítésre van szükségünk, hogy megelőzzük a betegséget. Nagyon fontos az, hogy a mítoszokat visszaszorítsuk, megszüntessük. Az éjsz elleni fellépés az egészségügyi ellátás normális része. Bár nagyon sok tévhit kötődik ehhez a betegséghez. Tehát a tudatosító kampányok szerepe nagyon fontos a megelőzési régiókra és a megelőzési csoportokra kell a továbbiakban is koncentrálnunk, hogy hatékonyan fellépjünk az AIDS ellen. És most sajnos a 24. század elején is nagyon aktuális még ez a probléma. Köszönöm. Bien, merci beaucoup. Nos, köszönöm szépen. Más is kérte a szót. Chris Davis kollégánk. Thank you, President. Köszönöm, elnökasszony, Az ALDE csoport is szeretne felszólalni. Kolléganőm megbízott, hogy nevében szólaljak fel. A frakció támogatja az állásfoglalást, támogatja a korai tesztelés, támogatja a hozzáférés megkönnyítését, ugyanúgy, mint a TBC esetében. Nagyon fontos a középtávú stratégia, hiszen ez az Európai Unióra és szomszédaira is vonatkozik, és lehet, hogy a címben, vagy máshol, hogyha osztja a nézetemet, ezt kifejezésre lehetne juttatni. Itt többféle dolgot említettünk, azonban összpontosítanunk kell arra is, hogy tudatosítási kampányokat folytassunk a, a nagyon kitett csoportok részére, a homoszexuálisok, a tűt használók számára. Egész Európában és máshol is meg kell szüntetnünk az étcesek diszkriminációját és stigmatizációját. Meg kell nézni a meglévő nemzeti terveket, hogy ezek a tervek hatékonyak, vagy megfelelően alkalmazzák-e azokat. Természetesen a járvány tovább terjedésének a kockázatát is figyelembe kell vennünk. Végezetül csak annyit mondanék, hogy Antónia is kihangsúlyozza, hogy mi vagyunk a, az écesek legnagyobb nyújtói. Esetleg lehetne egy bekezdés arról is, hogy kollektívan, együtt hogyan tudnánk globális szinten segíteni az Európai Unió forrásaival. Köszönöm. Bien, je vous remercie. Nos, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy más nem kért szót. Akkor átadom a szót Übel úrnak a bizottság képviselőjének. Megkérdezem, hogy hozzá kíván-e szólni. Tessék! Thank you very much and very... Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Nagyon aktuális és lényeges, hogy a szakbizottság politikai statementet nyújtson be, és hogy az étszel foglalkozza. Nagyon fontos a politikai elkötelezettség érdekében láthatóság, főleg jelen stratégia esetében. Három megjegyzésem lenne. Nagyon röviden. Az első, úgy gondolom, és ezt korábban is hallottuk, két párhuzamos stratégiánk van. Az egyik a hív étfertőzőkkel foglalkozik itt és a szomszédos országokban, a másik pedig a globális szintre vonatkozik. Nagyon lényeges lenne megvizsgálni a súlypontokat mind a kettőben másodszorban, nagyon sok haladást értünk el a tagállamokkal, érintettekkel való koordinációban. Bevontuk a civil társadalmat, hogy bizonyos kiválasztott régiókra, érintett régiókra, csoportokra koncentráljanak. Európa esetében megpróbáltunk azokra gondolni, akiknek a legnagyobb szüksége van a figyelmünkre. Úgy gondoljuk, hogy ezt is láthatóbbá kell tenni. Harmadsorban pedig a fejlődő országokra kell koncentrálnunk az ECDC-vel, mindenképpen jelentést kell írnunk a tagállamok kötelezettségvállalásainak teljesítéséről, például a Dublini konferencián. Pillanatnyilag a saját stratégiánkat értékeljük ki az ECDC segítségével. Van bőven adatunk annak érdekében, hogy prioritásokat alakítsunk ki. Tehát várjuk az állásfoglalást. Köszönöm. Köszönöm szépen. Itt van az LCDC igazgatója, Sprenger úr, akinek szintén van mondani valója ezzel kapcsolatban. Örülnénk, hogyha hallhatnánk öné a szó. Köszönöm szépen az ECDC nagyon örül, hogy szóba került, és hogy a meglévő anyagokkal folytatjuk a politikánkat. Egy dologra utalnék, teljes mértékben egyetértek mindazzal, amit hallottunk. De a gazdasági válságnak köszönhetően elképzelhető, hogy bizonyos országok nem akarnak olyan nagyon odafigyelni a korai felderítése. Nagyon lényeges, hogy minél korábban észrevegyük, hogy vannak-e érintett csoportok vagy régiók. Tehát a korai felismerés. Hogyha beazonosítanak érintetteket, akkor azonnal kapjanak kezelést. A gazdasági válságban sem szabad ezen emberek segítéséről lemondanunk. Euh, Köszönöm szépen a pontosítást. Más nem kért szót. Szeretnék emlékeztetni rá, hogy a módosítások előttelese határideje 2011. október 14, 12 óra. Utána pedig el fogjuk fogadni bizottságban november 22-én a jelentést, és a plenárison ö, a decemberi plenárison. Folytatjuk a napi rendet. Következő pont eszmecsere mm, az ECDC igazgatójával, Mark Sprengerrel. Kérem, fáradjon ide hozzánk az elnökségi asztalhoz az eszmecserére. ECDC igazgatója, Európai Betegség megelőzés és járványvédelmi központ. Bien, monsieur le directeur, vous avez la parole. Igazgató úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném megemlíteni, hogy nagy öröm volt számunkra Marina Janakudakis, Ayuso és Felnó kollégáknak és az MV szakbizottság elnökének a vendégül látása múlt hónapban. Nem, úgy tűnik, hogy ez nem működik. Nagyon jó volt ilyen sok vitát lefolytatni. Megjegyzéseimet azzal kezdem, hogy köszönöm Marinának, aki sajnos nincs itt, a kontakt személyünknek a munkáját, sokat foglalkozott az ügynökségünkkel. Szeretnék köszönetet mondani neki előre is azon rendezvényért, amelyet szervez az SZDC részvételével most ősszel. Ő, ő javasolta, hogy látogassak el a parlamentbe, mondta, hogy csak lehetőség van. November 22-én ebédidőben Kedik Kedemberggel részt vesz az ECDC megbeszélésem. Az influenzáról egy jelentés született, és annak megbeszélésén felajánlottam, hogy egy CDC ezzel kapcsolatban bővebb információt ad a következő influenza időszak előtt. Az influenza koordinátorunk Dizsinnikó professzor november 22-én fog beszélni Janakodakis asszony, pedig november 30-án éves megbeszélésünkön meghívást fognak kapni mindkét eseményre. Végezetül Marina Janakodakis a Stockholmi konferenciánk záróbeszédét fogja tartani. Azzal szeretném ki kezdeni, hogy Stockholmban -e milyen kérdések kerültek terítékre, amikor a delegációjuk meglátogatott bennünket. Okay, I see. I have to use Okay, um, I would like to make a declaration of my interest because you are... Szeretném jelezni, hogy mi érdeklődésünk megegyezik az MJ-vel abban, amit említett, említettek, nem sem a szervezetünk, sem vezetőink magánvállalatoktól nem kapnak finanszírozást. A fórum tanácsadói erről nyilatkozatot kell tegyenek, a honlapunkon ezek megtalálhatók. Most pedig szeretnék visszatérni a delegáció, az MV delegáció látogatására. Erről képeket találhatnak a dossziéjukban. A napi fenyegetettségi monitoring ülésen vehetek részt. A sürgősségi opera, operatív központunkban. Az év minden napján az LCDC e a e, hivatalos adatokat, riasztásokat áttekinti világszerte. A fő információforrásunk az EU korai riasztási rendszere, amely a e, Szankó főigazgatósággal együttműködve létezik. A tagállamok arra használják ezt, hogy az ECDC és a tagállamokat riasszák. A WHO, a WHO és más szervezetek is szolgálnak információ, de vannak nem hivatalos információink is. in, nem in, informális forrásaink is vannak, tehát ahogy mondtam, 11 óra 30-kor ezeket az információkat együttesen elemezzük és döntünk a felől, hogy szükséges-e akció. Ezt az önök jelenlétében tettük meg a látogatáskor. Laziz faluban kitört betegség volt aznap terítéken, illetve görögországi malária. a harmadik téma pedig egy olyan influenza volt, amely gyakorlatilag az összes európai országot fenyegeti. A tagállamoknak kötelezésük, kötelezettségük van a riasztást megosztani a tagállamoknak az ECDC-vel és a bizottsággal. Most pedig hadd beszéljek a fenyegetésekről, azok a fenyegetésekről, amelyeket a az önök látogatása során tárgyaltunk a Ziza, egy nagyon kedves olasz falu. Németországból, Hollandiából jönnek főleg a turisták. Olyan betegségről van itt szó, amelynek az információit kötelező megosztani a tagállamok között a laginella esetek gyorsan diagnosztizálhatók. Németország, Hollandia, Dánia hatóságai jeleztek először ilyen betegséget. Az ECDC azt tapasztalta, hogy Legionella eset hét alkalommal fordult elő így, hogy rálátunk az egész EU-ra, megpróbáljuk megállapítani a betegség kitörésének forrását. Arról is szó van, hogy kell-e értesíteni a turistákat, akár Olaszország, akár a görögországi malária esetén? van olyan betegség, amelynek a fő exportőrje immáron az EU egy tagállam nem tud ezzel megküzdeni. Nos, elnök mondja, szeretnék beszámolni arról, hogy mi történt ezen esetekben. Jó hír az, hogy a leginella úgy tűnik lefutott az ECDC hatására Olaszország a megfelelő intézkedéseket meghozta. Az olasz hatóságok a turistákat is értesítették, azokat, akik a a betegségnek esetleg ki lettek téva. Német, holland, angol turistákat is érintett ez. A legionellát csak az antibiotikumok egy speciális fajtájával lehet kezelni, különben a tüdőgyulladás veszi el fent, és akár halálos is lehet. És az európai korai riasztó rendszerének köszönhető az, hogy az ilyen fertőzéseket megfelelő időben észlelni lehet, és fel lehet lépni ellenük. Az Európai Unióban ez az együttműködés ember életeket menthet. A görögországi malária esetek száma növekedett. Úgy gondolom, hogy kb. 17-en betegedtek meg. Öt területen. Görögország kérésére a szakembereink egy hetet töltöttek Görögországban, hogy felmérjék a helyzetet. Mezőgazdasági területeken voltak malária megbetegedések, mocsaras vidékeken, ahol szinte semmi turizmus nincs. Az új eseteket megfelelő ellátásban részesítették. A malária különben az Európai Unió további területein nagyon korlátozott. Írtunk jelentést az esetről, és mindenki megtekintheti ezeket a honlapunkon. Nagyon fontos most a kutatás. Szeptember elején is folytattuk a MIZO kutatást. 26 ezerre. We have had three further brings the total. A kanyarónak 26 ezer áldozata van, és lehet, hogy emögött a szám mögött még további eset van. A malária Görögországban, a a Olaszországban olyan esetekre irányítják a figyelmünket, amelyek bármikor bekövetkezhetnek. Most pedig utalnék egy nagyon fontos dologra, és körülbelül egy perc múlva de most szeretném áttekinteni, hogy az LCDC e mit tett az idén. Utána áttérnénk a következő évi prioritásainkra. Körülbelül egy éve, 2010. októberében olyan lényeges kérdésekről volt szó, mint a laborkapacitás, illetve az egészség szociális tényezői. Természetesen a szervezeti működő képesség is lényeges. És itt most az átszervezésekről szólnék. Tavaly elmondtam, hogy szerettem volna elérni, hogy minden egyes euró, amit önöktől kapunk, megfelelő felhasználásra kerüljön. Bevezettünk egy aktivitás alapú költségvetés tervezést. Megnézzük az operatív szerveink költését. Ez a hármas cím. Így kapunk összképet. A önök képén is megtalálható ezek, és ez úgy néz ki, mintha az égvilágon semmit nem költenénk. De természetesen nagyon sokat költünk a járványok megelőzésére és kézben tartására. Így, hogyha előre beazonosítjuk a lehetséges járványokat, akkor jobban tudunk reagálni. Februárban újjá szerveztük az ECDC-t. Csökkentettük az egységek számát, és Andrea Ammon kolléganőm lett igazgató helyettesünk. Andreával most kiegyensúlyoztuk az ECDC vezetésének nemi arányait. A kutatóink fele nő, de hogyha vissza tekintünk az összes tevékenységünkre, akkor a nők aránya 40%-os. Tehát a kutatási menedzselés, az összehangolási egység, a jogi irodánk is, és az IT osztály is új igazgatóval dolgozik, és a nemek aránya is megfelelő. Az újjászervezésnél megpróbáltuk az ECDC prioritás alakítását átláthatóbbá tenni. A szakértőink két nagy egységben dolgoznak. A betegség prioritásokat pedig megpróbáljuk a munkaprogramaink alapján kialakítani. Ez változhat, hogyha kitör valami az ehek, vagy mint Németországban az a kóli baktérium járvány. Nagyon fontos, hogy rugalmasan reagáljunk. Azonban a hosszú távú dolgokkal is foglalkoznunk kell, mint például az ÉC, amely sajnos egy ideje velünk van. Az ECDC-t kritizálták. Például a számbevőszék részéről is a költségvetési gyakorlata miatt. Nagyon fontos, hogy megfeleljünk az elvárásoknak, és ez az egyik legfontosabb prioritása Andrea Ammonnak és nekem. Látjuk a javulást. Az idén a költségvetésünk 50 százalékával szeretnénk takarékoskodni, ez pedig azt jelenti, hogy ez a tavainál 27 százalékkal kevesebb. Az idei takarékossági intézkedéseink eddig nagyon jók voltak, és főleg a laborokkal történő együttműködésben figyelhettük ezt meg. De nagyon nagy gondot okozott nekünk a kóli baktérium elterjedése Németországban. Az egyik fő kihívás az volt, hogy hogyan küzdjünk le egy ilyen erős kóli baktérium mutánst. Az európai laborok máshol nem észlelték ezt a baktériumot, és ennek érdekében egy mikrobiológiai task force-t állítottunk föl. Ezt a csapatot Mark Strulenz professzor vezette, aki az egyik legismertebb európai kutató az ilyen jellegű járványok területén. A tím nagyon szorosan együttműködött a bizottsággal az összes nemzeti referencia laborok megkapták a korrekt teszt protokollokat. Az európai laborok hálózatában a Digi Sanko, a Sanko főigazgatósággal működtünk együtt, és ez lesz az egyik fő prioritásunk az elkövetkezendő években is. Hosted by Mrs. Dagmar Roth Bérentel jövő héten október 10-én eh, lesz egy megbeszélésünk az állatról emberre terjedő fertőzésekről, és a Szankó főigazgatóság képviselői is ott lesznek. Tudom, hogy eh, erre a témára már korábban is koncentráltak, hiszen eh, számos esetben szó került ilyen fertőzésekre. Még szeretném elmondani, hogy számos olyan országban jártam, ahol érdekelt az LCDC. E Nemzeti és helyi szinten is tárgyalásokat folytattam. Az idén, az év elején Romániában jártam, és elmentem egy roma egészségközpontba, és hogy jobban megértsem, hogy milyen betegségek érintik ezt a közösséget szerettem volna kideríteni, hogy hogyan tudnánk ezekre a csoportokra is jobban figyelni. Látnak a dossziéjükben egy képet egy TBC-s gyermekről. Meglátogattam a TBC központot is. Ez a fénykép azt illusztrálja, hogy ettől a betegségtől még mindig sokan szenvednek. Most a jövő év prioritásairól szeretnék beszélni. Számos európai nincs beoltva bizonyos betegségek ellen. Ennek természetesen az Európai Uniós partnerekre is kihatása van. Szeretnék most a, a kanyaróra utalni. A magyar elnökség alatt konferenciára került sor. Két következtetést vontunk le a kanyaróról, Itt a Szankó főigazgatóságtól jelentős támogatást kaptunk, annak érdekében, hogy az ECDC jövőre a kanyaró elleni harcot prioritásen nyilvánítsa. Nagyon fontos az, hogy a kihívásokkal szembenézünk. Azonban nem ez az egyetlen dolgunk. Ahogy már említettem, az Európai Unióban 28 ezer kanyarul megbetegedést észleltek, és éppen ezért a harc nagyon fontos. A következő képen, még mindig nincs itt a képernyőn, de kiderül, hogy a kanyaró tekintetében nem szabad feladnunk a harcot vannak forrásaink a betegség leküzdésére, hiszen sok európai ország még nem tudott megfelelő oltást nyújtani e betegség ellen. A problém ma a megelőző szolgáltatásokban rejlik. Prioritásokról van szó, és a vezetésről, hogy vezessük a harcot az európai orvosokkal és gyermekorvosokkal együtt, hiszen ők azok, akikhez a családok fordulnak, hogy beoltsák gyermekeiket kanyaró ellen. Bennük bíznak. Ezekben a tagállamokban az egészségügyi dolgozók mutatják be, hogy eh, hogyan lehet fellépni a betegség ellen. Számos egyéb országban eh, azonban az egészségügyi dolgozók nem követik a nemzeti oltási naptárt. Van olyan, aki például elutasítja a kanyaroltást is. Azt kell látnunk, hogy az összes európai országban azonos legyen a gyakorlat ebben a tekintetben. A szakértőknek és az egészségügyi dolgozóknak ezt nem szabad elhallgatniuk. Önöknek is segíteniük kell, Múlt héten írtam egy vezércikket egy orvosi újságban, és felszólítottam eh, az orvosokat, hogy álljanak jobban ki az oltás mellett. Sokat szóltam különféle témákról, itt ősszel a parlamentben is eh, érdekes eh, témákról lesz majd szó. Nagyon fontos számunkra az, hogy az ECDC munkáját a szociális médián keresztül ismerté tegyük. Látták, hogy például a honlapunkon milyen adatokat tettünk hozzáférhetővé. Az adatokkal a politikusok és az egészségügyi dolgozók jobban felkészültek. Köz, követem az önök munkáját itt különféle témákról, különféle nyelveken. És megkérem önöket, hogy kapcsolódjanak be a Twitterben a munkámhoz. Elnök úr, véleményem szerint többet kell tennünk a fertőző betegségek elleni harc, mint például a kanyaró, a kólibaktérium, az E. kólibaktérium koncentrált fellépést kíván európai szinten. Nem csak a HIV écről van szó, hanem számos egyéb betegség van, amelyek esetében szeretnénk önökkel együttműködni. Most pedig várom a kérdéseket. Well, thank you very much for your presentation. Köszönöm szépen a prezentációt. Most pedig lássuk, hogy ki kér szót. François Grostet. Köszönöm szépen, igazgató úr. Nagyon érdekes volt a bemutató. Köszönöm, hogy eljött közénk, és konkrét kérdésekről beszél. Meghallottam szavát a kanyaróval kapcsolatban magam ország a Franciaország nagyon rossz helyen van a ö, kanyaró elleni harcban. Azt hiszem ez szégyen teljes. Csak azért, mert nincs elég oltás. Egyes orvosok, egészségügyi ö, szakemberek nem buzdítják arra a szülőket, hogy oltassák be a gyereküket. Ez drámai. meg lehet bízni a mai oltásokban. Voltak problémák, vagy 30 éve, 40 éve. Akkor tényleg agályosak voltak ezek az oltások. Ma meggyőzőek, és nem jelentenek különösebb veszélyt a gyerekek számára. Azt mondta, hogy a, az egészségügyi szakemberek körében felvilágosítást végeznek, de talán még ennél is aktívabbnak, voluntaristábbnak kellene lenni az egészségügyi miniszterek körében, hogy kötelező legyen az oltás. Elfogadhatatlan ugyanis, hogy az EU-ban még halálos esetek legyenek kanyaróból, kifőleg az antibiorezisztenciáról szólt. Erre térnék ki most, van egy jelentés erről, antibiorezisztenciáról. Peter Lise kollégámmal módosításokat fogalmaztunk meg a jelentéssel kapcsolatban. Jobban kellene elemezni az adatokat. Az önök riasztás és gyors reagálási rendszer, hogyha új törzs jelenik meg, Nos, hogyan jár el? Szeretnék erről hallani, és főleg szeretném, hogyha elmondaná, hogy hogyan vélekedik az emberről állatra és állatról emberre történő kereszt átadással kapcsolatban. Itt komoly veszély van, ezről nem szabad megfeledkezni. Harmadik pont. Nem szeretnék visszatérni a HIV-re, mert szó volt inkább az influenzára. Úgy tűnik, hogy visszatérnek az S1N1 és az H5-ös vírus is. Nos, a H1N1-el kapcsolatban hogy áll az új vakcina előállítása? Előbb-utóbb ez veszélyt jelent. Hát mi az álláspontjuk ezzel kapcsolatban? a H5N1-jel, a madárinfluenzával kapcsolatban, mintha ez visszatérőben lenne Ázsiában. Mutáció ment át a vírus, ellenáll minden eddig ismert vakcinának és kezelésnek. Felkészültünk erre az esetre, milyen intézkedést terveznek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Csomó kérdés hangzott el valójában. Linda McEwen a következő. Köszönöm, hogy eljött, és ilyen gyakorlati dolgokról beszél. Tehát a kanyaróról egészen megdöbbentő számokat kapunk, hogy gazdag európai országokban ilyen sok kanyaró megbetegedés van és exportáljuk a kanyarót a fejlődő országokba is, ahol több tízezer gyermek hal meg. Azért, mert visszaengedtük ezt a betegséget. Az én országomban például volt egy nagyon felelőtlen orvos, felelőtlen politikával, teljesen mindegy, hogy ki volt ez a doktor, de ez az orvos a szülőknek azt tanácsolta, hogy ne oltassák be a gyerekeiket de háttérinformációkra lenne szükségünk a kanyaróról. Tehát, hogyha országra lebontva el tudná mondani az eseteket, valamilyen részletes tájékoztatás nagyon jó lenne. Tehát főleg Nagy-Britannia számára. Mit, mit szeretne tenni? Megvan a prioritása higiéniai intézkedéseket szeretnének tenni, vagy hogyan szeretni befolyásolni a politikusokat. Hát nagyon korlátozott a kincstára, tehát nem tudunk elmenni minden orvoshoz, nem tudunk elmenni minden politikushoz. Hogyan lehetne befolyásolni a politikusokat és az orvosokat? A második megjegyzésem, megnéztem itt ezt a dossziét, és nagyon fontos, hogy az egészség rendben legyen, a bevándorlók egészsége, és így tovább. De itt szeretnék rákérdezni, hogy mi a mi dolgunk itt az EP-ben, és mi az otthoniak dolga. Nem szeretném, hogyha párhuzamos átfedések lennének. Tehát különbséget kell tenni, hogy mi az, amit itt lehet tenni, mit az, amit otthon lehet megtenni. És gondolom, hogy minden európai testület, minden európai NGO is foglalkozik egészségügyi kérdésekkel. A antimikrobi rezisztencia. Itt a holnapi szavazáshoz elolvastam elég sok módosítót, tehát látom, hogy aktívak ezen a téren, tehát szeretném megkérdezni, hogy mit gondol a dologról, végezetül említette a lisztériát, az élelmiszer mérgezést, amely Németországban jelent meg. Nem vagyok biztos benne, hogy az Európai Unió itt érintett, hiszen nem hallottunk másonnan ilyen esetről. Tehát nem tudom, hogy mi volt az oka, mennyire foglalkozok ezzel a témával. Thank, thank you. I have no more... Köszönöm szépen, más nem kért szót, ezért én is kérdeznék, ha szabad. Azt láttam, hogy egy költségvetési vonal a klímaváltozásra gyakorolt hatások elemzésével kapcsolatban. Ez nagyon jó, ez érdekelne engem. Másrészt a baktériumokkal kapcsolatban. Nem az önök kompetenciáról van itt szó, de kapcsolat van az állat jóléttel, és erről nem szabad ö, megfeledkezni, a ö, multirezisztens baktériumokról van szó. más területeken is vannak ilyen kapcsolatok, nem csak a klímaváltozással kapcsolatban az EFSA-val kapcsolatban, az EFSA-val konfliktus alakult ki, természetesen, hogy János fogalmaznak meg a vakcinával kapcsolatban, akkor az komoly hatással lesz az iparra. Hogyan biztosítják a szakértőknek a függetlenségét? Franciaországban gondolom ugyanolyan a vita, mint az Egyesült Királyságban a kanyaroltással kapcsolatban. A ö, sertés influenza végül kiderült nem sokkal rosszabb, mint a normál ember influenza. De ezt előre nem lehetett tudni. Ö, sokakat beoltottak. Most ö, ö, van olyan gyerek, akinek olvázavarai vannak az oltás miatt hogyan lehet az előny hátrány kosarakat valahogy kiegyensúlyozni. Rákszeres professzor itt van, az Európai Parlament nevezte őt ki, ö, hogyha kér szót, akkor ö, tessék, az igazgatásban az mi képviselőnk. Köszönöm szépen, elnök úr hogy kapok lehetőséget reagálni. Először is nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Négy éve képviselem az EP-t az igazgató tanácsban. Nagyon gyorsan fejlődik az ügynökség, erről számolhatok be. Az első igazgató alatt is, a második alatt is, csak másként kollégám Meni Maliori volt ö, európai parlamenti képviselő, szintén nem jöhetett el. Az ő nevében is beszélek. Amikor azt mondom, hogy a releváns számunkra, képviselők számára, hogy ö, nagy az érdeklődés az ECDC iránt. Például ezt mutatja ö, jó Leinen vezetésével tett látogatás. Marina Janakodakis, Karen Kanbach, Dekna Hodbérent közös eseményeket szerveznek. Ez az a jó vonal, amely Meni Majori és a magam jelenlétét indokolja többek között az igazgató tanácsban. Addig csak megpróbáltuk kitálni, hogy mi a parlament véleménye. Most vita van, kérdések merültek fel a képviselők részéről releváns kérdésekben. Nos, ezek az általános megjegyzések. Most pedig rátérnék Gasteris asszony és McEvans kolléga kérdésére a kanyaróval kapcsolatban. Ez oda vezet, ami szerintem elejétől fogva az ECDC kompetenciájába tartozik. A nagy országok elsősorban úgy vélik, hogy az ECDC jobb, hogyha távol marad tőlük, például az immunizációtól. Pontosan emlékszem, hogy tettem ilyen megjegyzéseket ajánlásokkal kapcsolatban, gyermekimmunizációról, és azon a sok ország, a három legnagyobb vezetésvel azt mondta, hogy nem ezt kell tenni. És látjuk, ez hova vezet mert éppen ott vannak problémák. Azt hiszem ez megfelelő üzenet az önök parlamentje számára, hogy, hogy ezt meg kell vizsgálni. Köszönöm Grosztetnek és Mekken asszonynak a megjegyzést, hiszen ez oda vezet, arra mutat, hogy ezt meg kell vitatni. A kis országok jobban örülnek a támogatásnak, mint a nagyobbak. Természetesen nagyobb a szervezet a nagyobb országokban de azt hiszem, ezt kommunikálni kell a parlamentben. Nem szeretnék túl sokáig beszélni, de még valamit megemlítek, ami szerintem fontos az önök számára, és amely közvedetten terítékre került most. A kommunikáció a politikusokkal, a lakossággal és a szakmával. Hadd mondjak egy példát az influenza, a H5N1, amikor nem a hatóság, az ország hatóságai nemzeti egészségügyi intézet, vagy a WHO, vagy az ECDC, hanem ők informálták a ö, lakosságot, a média, a politikusok, és ez olyan mozgást indított be, amelyet nem lehetett keretek között tartani. Erre vannak nemzeti és nemzeti szervezetek. Az egészségügyi kommunikáció központi kérdés. Volt már példa rá. Például az antibiotikum rezisztencia is ilyen kérdés. Az orvosok felírják, akkor is, amikor tudják, hogy nem lehetne. A politikusok, ö, másként mondanám, nagyon örülök, hogy az antibiotikumokra való rezisztencia szerepel a napirendek, napirendi pontok között. Ö, ez egy nagyon régi evolúciós probléma. Ö, hogyha egy ö, kis macska olyat csinál, ami nem tetszik az anyának, akkor az anya megpofozza. És akkor tanul a kis macska. De hogyha nem mosott kezet az orvos, és meghal a páciens egy hét múlva, akkor nem lesz közvetlen reakció. Azonnal, ha meghalna a beteg, akkor az tanítaná az orvost. Hát másként kell tanulni az orvosnak. Tehát fontos az oktatás a tanítás, ezt a parlamentnek is támogatnia kell. Eleget tudjuk, tudunk már a kórházi fertőzésekről, a molekuláris szintről az antibiotikum rezisztenciában. De mégis felírnak az orvosok ilyet, amikor ö, nem szükséges, mert kéri a páciens, ö, vagy nem mosnak eléggé kezet. Most pedig az utolsó pontra térnék rá, ami az LCDC-re és a szervezetére vonatkozik. Nos, a következő. Az LCDC-t létrehozzák, ez egy csodálatos ügynökség, kidolgozta megfelelő eszközöket, mint például a TESZIT, nem látható szlájdon, de ez egy felügyeleti rendszer, amely koordinálja, koordinálja a, az adatbázisokat. Például a Leginella esetében csak Stockholmban látszott, hogy három-négy országban is felütötte a fejét ez a betegség. Ez a felügyeleti rendszer, ez a megfigyelő rendszer nagyon hasznos, nagyon jó eszköz. Európa népei és önök ebből jobban is profitálhatnának, nem csak a fertőző betegségeknél, hanem más esetekben is, a krónikus betegségeknél, illetve más közegészségügyi problémáknál is fel lehetne használni. Ez mindannyiunk érdeke. Hogyha megnézzük a diabéteszt például, sokkal ö, nagyobb a diabéteszeseknél a kockázat, hogy megfertőződnek a fertőző betegség és más közegészségügyi problémák összefüggenek. Azt hiszem, hogy a jövőben, ha nem is azonnal, el kell gondolkozni a parlamentnek azon, hogyan lehet jobban felhasználni az ilyen eszközöket, például a TESZIT, ezt a megfigyelő rendszert. Ezt az LCDC azért dolgozta ki, hogy lehessen más betegségben, más ágazatokban is felhasználni. A ö, tanács ö, szívesen ö, elutasít bennünket, de egy felhívást szeretnék intézni, mert a második mandátumomnak gyakorlatilag a végét tartok, tehát ott kell hagynom ezt a posztot. Javaslom figyelembe venni azt a lehetőséget, hogy ezt az eszközt felhasználják más területeken is. Ez idén vagy jövőre, vagy azután reméltek terültékre kell. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ezt a munkát végezhetem. Remélem, hogy a továbbiakban is. Igen, köszönöm, hogy felszólalt. Nagyon jó volt hallani ezt a jelentést, és a szakbizottságunknak írhatna is egy levelet, hiszen sokan még nincsenek itt, de köszönöm szépen. Most pedig átadnám a kérdések megválaszolására a szót. Köszönöm. Köszönöm Grosztet asszonynak és Linda McEvennek a kérdését, mind a kettő a kanyaróra vonatkozott. Én is meg vagyok döbbenve, hogy Amerikába, Kanadába, Dél-Amerikába exportáljuk ezt a betegséget, amely szinte kanyarómentes volt. Az európai exportbetegség most a kanyaró. Most nem, nem akarom azt mondani, hogy honnan exportáljuk, mindenki tudja a dolgokat négy hetente részletes információs közlönyt adunk ki a kanyaró helyzetéről, tehát ez az információ hozzáférhető, és örülök, ha elküldhetem önöknek. Volt egy tanácsi ajánlás a magyar elnökség alatt, és a gyermek oltással kapcsolatban volt egy nagyon komoly ajánlás abban a tekintetben, hogy hogy lehet a viselkedés megváltoztatni. Múlt héten említettem, hogy írtam egy vezércikket, és az fontos, hogy az emberek bízzanak az orvosukban, és általában az emberek kevésbé bíznak a kormányzatukba, vagy a kormányuk képviselőben, mint az orvosukban. Bíznak az orvosokban. A kanyaró nagyon ragadós betegség. És 95%-os oltási lefedettség kell, nagyon sok orvos jó. De hogyha van egy olyan csoport, amely nem akar aktívan oltani, akkor ennek az a hatása, hogy a szülők nincsenek meggyőződve, hogy követniük kell a nemzeti oltási programot, amely ingyenes, nem kell fizetni érte. A gyermekek pedig veszélynek vannak kitéve sokan úgy gondolják, hogy kanyaró, hát kit érdekel az. De az esetek 25%-a kórházi kezelést igényel, hiszen tüdőgyulladásra fajulhatnak a megbetegedések. Tehát egy nagyon komoly betegség, amelyet nagyon könnyű megkapni, de nagyon könnyű fel is lépni ellene hallom, hogy az egészségügyi dolgozók vállalják a felelősségüket. Igen, mi kampányt indítottunk, tanulmányozzuk a társadalom tudományok részéről is, hogy hogyan lehet befolyásolni a polgárok viselkedését, illetve az orvosok viselkedését. Regionális megközelítést szeretnénk kifejleszteni, és szeretnénk eh, eszköztárat bocsátani az érintettek részére. Kommunikációs csomagon is dolgozunk, és jövőre valószínűleg ennek eredménye is lesz. Tehát a, az eredményeket könnyű ellenőrizni, hiszen valószínűleg, hogyha az oltások száma növekszik, a megbetegedések száma is növekedni fog. A felhozási arány is jó, tehát egy-két éves korukban oltják be a gyerekeket először, utána szükségük van egy másik ország, tehát egy másik oltásra is, tehát ez az a felhozási dolog, mert néhány országban ezt elhanyagolják. Igen, itt az antibiotikum ellenállás, igen, hallom, hogy itt nagyon fontos vita zajlott erről, és úgy gondolom, hogy a LCDC-re e is utalni szeretnék, ahol eh, megfigyelőrendszer működik. Három hete meghívtak egy óriási úgynevezett ICAN konferenciára, ez a fertőző betegségek legnagyobb világkonferenciája. Az egyik legprominens szakértő, Livermore, brit professzor nyitotta meg a konferenciát, és egy olyan dia volt az első diája, amelyet önök is megkaphatnak. Ez egy olyan modell, amivel a antibiotikum rezisztenciát mérni lehet, és ez nem EU-s tagállamoknak is hozzáférhető. Így nagyon korá, korai változásokat is észlelhetünk és reagálhatunk. Különféle hálózataink vannak. Amikor tavaly az új Delhi N1-esről hallottunk, különleges kutatásba kezdtünk, kockázatbecslést is folytatunk. Nem jó a helyzet, nagyon nem jó. Most pedig újabb a újabb kutatásokat folytatunk az úgynevezett CPE ügyében itt is, ahogy eh, Schavers professzor említette, új eh, módszerekre van szükségünk. Várom a bizottság cselekvési tervét, remélem, hogy ősszel megkapjuk, és remélem, hogy minden elem benne van, amivel a ellenállást, az antibiotikum ellenállást kezelhetjük. A H1N1 tekintetében volt egy sajtó közlemény a FAO részéről, nagyon aggódtak néhány mutáns miatt. Ők is kockázatbecslést végeztek. A mi felfogásunk alapján, és mi is beszéltünk a WHO-val, és ugyanazon a szinten van a kockázat, de figyelnünk kell új variánsokra, hiszen ez a H1N1 nagyon veszélyes vírus. Természetesen nagyon szoros megfigyelés alatt tartjuk, és együttműködünk a mezőgazdasággal. Tehát például Egyiptommal is szoros kapcsolatban állunk. Ma délelőtt mielőtt idejöttünk, nagyon jó Stockholm és Brüsszel között az összeköttetés. Hiszen az ECDC-nél a gyógyszeripar képviselőit fogadtam, hogy az új influenza oltásról beszéljünk az elkövetkezendő szezon esetére. Átlátható vitára van szükségünk a termelőkkel, és pillanatnyilag nincsenek más témáink, nagyon jól működik ez, jó oltóanyagaink vannak, és a jövőben is együttműködünk ezen témán belül. A narkolepsziát említette, igen, téma, az LCDC-nél nagyon aggódunk emiatt, nem csak a narkolepsia miatt, hiszen az volt a benyomásunk, hogy ez nem is annyira káros, de nagyon lényeges ezzel foglalkozni, mert veszélyezteti a polgárok bizalmát az oltás iránt. A kanyaró egyik oka az, hogy Nagy-Britanniában ilyen közvita zajlott, hogy legyen-e oltás, vagy ne legyen oltás. És igazából ennek semmi költsége nincs. Nagyon figyeltünk a narkolepsziára. Nemrég egy európai tanulmányt írtunk ki, százezer gyermeket vizsgálnak meg, és nagyon sok pénzt is költünk erre. Úgy tűnik, hogy az ősszel meg lesznek az eredmények. Tehát egy nagyon összetett tanulmányról van szó, de lesznek eredményei. ami az E. coli baktériumra vonatkozik. Itt nagyon sokan az egészségminőségről beszélnek, és ezek a viták általában általánosabb szinten zajlanak. Én azon csodálkoztam, gondolkozom, hogy hogyan tudnánk mi valahogy máshogy hozzáállni ehhez. Ha megnézzük a TB megbetegedéseket, akkor itt szociális kihatásokat látunk, hiszen a gazdagok nem kapnak TBC-t. Tehát itt az életminőség is fontos. És általában van olyan, illetve létezik egy olyan, hogy a TB megbetegedése 90%-a az Európai Unió 5 országában fordul elő. Vannak olyan országok, ahol a gyermekek nem kapnak megfelelő diagnózist, és így nem kapják meg a megfelelő gyógyszereket sem a gyerekek. Remélem, hogy önök is támogatják a TBC elleni harcot, hiszen ez a legkirívóbb példája az egészségügyben meglévő elégtelenségekre, egyenlőtlenségekre. Van olyan is, hogy művelt emberek úgy döntenek, hogy nem akarnak oltást, Azonban olyan is van, sőt, ők sokkal többen vannak, hogy a legsebezhetőbbek eh, nem a saját elhatározásukból, de nem kapnak oltást. Mert nincsen olyan, nincsenek olyan helyzetben. Már említették például az aids itt a hívet. Örülök, hogy a hívet összekötötték az emberi jogokkal, hiszen ha, ha nem harcolunk az AIDS ellen, ha nem eh, tudunk korai diagnózisokat eh, adni, akkor sokkal eh, nehezebb a helyzetünk. Például vannak olyan országok, ahol például a papillomaoltást nem kapják meg a nők, a legsebezhetőbb csoportokhoz tartozhatnak. Szeretném támogatásukat kérni, hogy az egészségügyi ellátásban meglévő egyenlőtlenségek ellen harcoljanak. A hazai kormányzatok figyelmét is hívják fel erre. Ami az E. coli baktériumra vonatkozik, ez volt ennek a baktériumnak a baktérium törzsnek a legnagyobb világméretű kitörése. Sok embert érintett Németországban, és nagyon sokan az orvosok közül is megdöbbentek, hogy milyen következményei vannak a fertőzésnek, hiszen korábban soha nem voltak ennyire bonyolult komplikációk. Mi az ECDC-nél eset leírásokat adtunk és adtunk konkrét utasításokat, és egy nagyon ritka törzs volt, a laboratóriumok nem voltak rá felkészülve. Adatokkal is szolgáltunk, hiszen csak Németországra korlátozódott, az eset Franciaországból is megjelent minimálisan, Éppen ezért minden Európai Uniós országból minden adatot szeretünk volna megkapni a rendszerünkbe. Természetesen a étel és ital alapú betegségek munkacsoportját is azonnal bekapcsoltuk a munkába. És rengeteg beteg esetén néztük meg, hogy mi lenne a legjobb kezelés. A Robert Koch intézettel együttműködtünk, nagyon jó munkát végeztek, együttműködtünk az EFSA-val és a SAMKO főigazgatósággal. Eredménye munkánknak pedig olyan intézkedésekben érhető tetten, amelyek szerintem jók voltak. Mit tanulhatunk az esetből, ebből a járványból? Ezek a járványok nagyon jól felszerelt országokban is kitörhetnek. Tehát ez bárhol bekövetkezhet. Tehát nem csak szegény országokban, ahol szűkösek a források. Nagyon fontos az, hogy több figyelmet szálljunk az ügynek. Az biztos, hogy az értesítő láncban késlekedések voltak. Egy hepatitis vita alatt Dagmar Roth Pérent feltett egy kérdés, és Péter Líze is, hogy mi a mondani valóm itt az E. coli fertőzésről. És 21 napos késés volt az orvosok szintje, tehát a, a, a szövetségi szint és az orvosok szintje között, és ez minden országban megtörténhet. Hiszen, hogyha egy jelzés ilyen későn éri el a szövetségi szintet, konkrétan a Robert Koch intézetet, akkor gondoljunk az európai szintre. De tudjuk, hogy minden országban mások és mások a szintek. Orvos, regionális szint, helyi szint, és így tovább. És tudatában kell lennünk, hogy nagyon jók a rendszereink európai szinten de helyszinten nem minden működik ilyen jól, és erre figyelnünk kell. To, uh... És uh, figyelnünk kell. Uh, Tehát néha ezek az esetek uh, túl nagy terhet rónak az orvosokra is. Végül, de nem utolsó sorban klímaváltozás. Örülök, hogy megemlítették. Nagyon sok pénzt szállunk a témára, Stockholmból jön, és és a kullancs is kezd szaporodni Svédországban, aminek svéd neve Festing. A klímaváltozás ahhoz vezetett, nem csak Görögországban, hanem Olaszország, és Olaszországban vettük ezt észre, hogy a maláriát is okozhatják, a klímaváltozásnak például ilyen kihatásai vannak, hogy ezek az apró rovarok is terjednek a világban. Nem túl népszerű a téma, mindig aggódom egy kicsit, hogy orvosi szempontból nem figyelnek eléggé erre. Sokan inkább környezeti kérdésnek tartják. Több figyelmet szálljunk közö egészségügyi szempontból is a klímaváltozásra. Nagyon szépen köszönöm. Az összes kérdést megválaszolta egy kivételével, de nagyon jó válaszokat kaptunk. És ahonnan én jövök a Stockholm környéki szigetvilágból, ott is megvan a tuberkulózis veszélye. Igen, érdekkonfliktusok. So we do have in our... Van egy olyan politikánk, amelynek értelmében erre nagyon odafigyelünk. Kapunk belül is vannak szakértőink ezzel kapcsolatban. A saját szakértőink végzik a felmérést. Az igazgató tanácsunk tavaly elfogyott egy politikát, az érdek összef, ellentétről, összeférhetetlenségről. az Európai Adatvédelmi eh, Biztostól kellett vélemény. Elküldtük eh, neki az anyagunkat, kérdéseket tett fel, megválaszoltuk, most eh, várjuk a véleményt. Részt veszünk a Szankó munkacsoportjában az összeférhetetlenségről, és ennek megfelelően fogjuk alakítani a politikánkat. Az összes dolgozónkat ö, megkértük, hogy az érdek ellendéte tüntessék föl a honlapon, hogyha bármiben is érdekeltek. Őszintén szólva, vélemény kell még az adatvédelmi ügynökségtől, mert ez, ö, személyes adat NIDA saját magam, illetve a vezetők semmilyen érdekeltség nem rendelkezünk ilyen vállalatoknál. Köszönöm szépen, nagyon hasznos vita volt, sok sikert kívánok, remélem, hogy nem lesz sok pánik eset, epidémia jövőre. Köszönöm szépen! Ez volt az utolsó pont a napirenden, találkozunk holnap reggel. Kérem hozzák el a szavazó lapjukat, és ki tudja, talán holnap időben is kezdhetünk egyszer.